Uh, good afternoon. Hát akkor szép. Market Committee. And um, we have a... Uh, Jó napot kívánok mindannyiuknak az IMCO bizottság ülésén, és lesz majd prezentál, két prezentáció is a mai délután. Az első az egy bizottsági javaslat az alapvető fizetési műveletekhez való hozzáférést illetően, és ezt a témát mi vizsgáljuk, és a, természetesen a másik bizottság is ö, ö, tárgyalja ezt a kérdést, és itt nagyon fontos, hogy a megfelelő munkafolyamatot kövessük, és az Európai Bizottságot megkérjük, hogy mutassa be nekünk a beszámolóját, hogyan gondolják megoldani ezt a kérdést, és elmondják, hogy miről szól a tanulmány. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a belső piac szempontjából, hogyan lehet hozzáférni a bankszámlákhoz, mind úgy, hogy új, nyitát, új számlát nyitunk, és hát sokszor nehéz megtalálni a helyes utat, és 20 aggodalmat említenek a fogyasztók és a vállalkozások részéről, tehát ez tényleg egy fontos kérdés a uniós polgárok számára, és ezért kell ezt vizsgálni nagy szakértelemmel, ami rendelkezésünkre is áll. Úgyhogy most Filip Pele kollégát kérjük meg, aki osztályvezető a piaci, a DG piaci főigazgatóságon, a DG Márton, a bizottság pedig Evelyn Gebhardt asszonyt kérte fel, hogy szóljon szintén néhány szót Hans Péter Mayer, Ola Schmidt kollega, ők árnyék jelentés felelősök, de Jon kollega nincs még itt, Szálvéni kollega, és hát természetesen bárki szólhat, és örülünk, hogy lehetőség van ezt megvitatni. És akkor most azt kérdezem Evelyn Gebhardtól, hogy kíván-e néhány bevezető szót szólni, vagy majd a prezentáció után, ahogy gondolja. Szeretne most rögtön egy kis bevezetőt tartani? Röviden, kérem. Köszönöm szépen, elnök. Ahogyan ön is elmondta, ez egy rendkívül fontos téma. A mai világban, a globalizált világban, nagyon-nagyon alapvető fontosságú gyakorlatilag a hozzáférés bizonyos szolgáltatásokhoz, mert máskülönben az ember nem is ember mások szemében gyakran, hogyha például nincs bankszámlája. Ezért a bankszámlához való hozzáférés alapvető fontosságú. Érinthet a probléma különféle embereket, nem csak azokról van itt szó, akik esetleg túl keveset keresnek, vagy pénzproblémákkal küzdködnek. Természetesen ők is problémával küzdködnek, ami a szemlehoz való hozzáférést illeti, és őket sem szabad diszkriminálni másokhoz hasonlóan. De tegnap előtt, délelőtt a krakói belső piaci fórumon is beszéltünk erről a problémáról, ahol egy példát említettek. Egy fiatal nő például külföldre utazik, hogy ott folytassa egyetemi tanulmányait, szeretne lakást bérelni, és közlik vele, hogy lakást csak akkor bérelhet, hogyha meg tudja adni a bankszámla számát. Elmegy a bankba, és a bankban azt mondják, sajnáljuk, de amíg nincs állandó lakhelye ebben az országban, addig nem tud bankszámlát nyitni. És aztán végezetül ez a nő nem fér hozzá a nyitáshoz ebben az országban, és gyakorlatilag nem tud útnak indulni. Ezek azok a dolgok, amelyeket meg kell változtatnunk. Európai Parlamentként már hosszú ideje újra és újra követeljük, hogy oldjuk meg ezeket a problémákat, és Barnier biztos úr meg is ígérte, a belső piaci intézkedés csomaggal kapcsolatos tárgyalások során, hogy ez lesz az egyik prioritása, és foglalkozni fog az ügyjel. Az Európai Bizottság előterjesztette javaslatait az ügyel kapcsolatosan, és azt kell, hogy mondjam, hogy csalódott vagyok, mert ez csak egy úgynevezett javaslat, és nem, illetve ajánlás, és nem irányelv tervezet. Azt hiszem, ez az egyik olyan dolog, amelyről még beszélnünk kell a bizottsággal. Hiszen javasolni a tagállamoknak, hogy tegyenek valamit, tudjuk, hogy ez hová fog vezetni, végül aztán nem történik semmi. Látjuk már azt, hogy milyen nehéz a hatályos szabályokat a gyakorlatba átültetni a tagállamokban, hogyha nem is hatályos jogszabályokról van szó, hanem javaslatokról, akkor gyakorlatilag semmilyen befolyásunk nincs a megvalósítással kapcsolatosan. Ez az egyik vitatott pont. A másik dolog, amiről beszélnünk kell, az, hogy milyen körülmények között tudjuk a bankszámlához való hozzáférés jogát megvalósítani. Hiszen a bankoknak is vannak bizonyos érdekeik, ezeket is szem előtt kell tartani. Előfordulhat, hogy ők attól tartanak, hogy elesnek bizonyos nyereségektől, bevételektől, de ennek is megvan a maga módja, hogy ezt megoldjuk, és aztán kérdés, hogy hogyan nézzen ki egy bankkártya, milyen jogokkal jár az, tehát egész sor kérdéssel kell foglalkoznunk, mindezek rendkívül fontos kérdések, de hát valahogy csak szabályozni kell a dolgot, mert ahogyan a bevezetőmben mondtam, elengedhetetlen, hogy az állampolgárok számára biztosítsuk annak lehetőségét, hogy ebben a nagymértékben technológiákra épülő világban valamilyen módon feltalálják magukat, és gyakorlatilag az én szememben már egyfajta egyetemes jognak tekinthető az, hogy az állampolgárok hozzáférjenek a bankszámlanyítás lehetőségéhez, hogy élvezhessék az azzal összefüggő szolgáltatások előnyeit is. Köszönöm. Very... Köszönöm szépen ezt a rövid és nagyon jó bevezetést, és akkor most a bizottság fogja elmondani az értékelést és az ajánlásokat, hogyan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, úgyhogy akkor rögtön át is adom a szót, és kérjük, hogy a diákat mutassák nekünk. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm Gebhardt asszony, tisztelt képviselők. Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk a hatástanulmányunk eredményét, és hát ezt elláttuk ajánlásainkkal is, hogyan lehet hozzáférni a számlákhoz, a fizetési számlához. Először is nézzük meg, hogy miről is szól a probléma. Nagyon kisbetűkkel írtuk sajnos, sajnálom, nehéz olvasni Szóval, ahogy Gephardt asszony is elmondta, a hozzáférés a fizetési számlához manapság kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ember részt tudjon venni a gazdaság és társadalmi életben. Ez része a modern társadalomnak, és hát ha nincs bankszámlája az embernek, akkor nem is igazán számít. Hát ezt sem tudom képzelni, hogy mit lehet csinálni, ha az embert elveszti, vagy megfosztják a bank számlájától. Szóval nagyon nehéz pénzt, készpénzt felvenni, de hát azt se tud már, akkor mit csinál, nem tud akkor a az automatához sem menni szerivel, ha nincs kártyája. Tehát a felnőtt lakosság 7%-a, ez kb. 30 millió embert jelent, nem rendelkezik bankszámlával, azonban különbséget kell tenni azok között, akiknek nincs számlájuk, mert úgy érzik, hogy nem, nincs rá szükségük, meg azok között, akik szeretnének, csak éppen nem merik megkérdezni, nem tudják, hogyan kell szertenni egy ilyenre és a társadalom jelentős része, akik egyedülálló szülők és egyéb személyek sok esetben nem rendelkeznek ezzel a bankszámlával. Az emberek szeretnének élni a, a mobilitásat, a lehetőségekkel, ez ugye az egyik szabadságfok, amelyet a szerződés garantál, és hát sokszor szembesülnek nehézségekkel, hogyha egy másik tagállamban akarnak bankszámlát nyitni, nem ott, ahol a lakóhelyük van, ez lehet nyugdíjas, szezonális munkás és diák és egyéb, tehát ez egy nagy problémát jelenthet a határon átnyúló életben. Néhány statisztikai adat rendelkezésre áll. Átlagosan a felnőtt lakosság 91%-a az EU12-ben rendelkezik bankszámlával, összehasonlítva az EU15-ökkel, ahol 97%. A 12-ek ugye itt Bulgária és Románia rontja a helyzetet, azért, mert itt a banki infrastruktúra fejletlen, és itt 50%-a a lakosságnak rendelkezik csupán bankszámlával, tehát az újonnan csatlakozott országok az EU 12. És az a probléma, hogy az embernek nincs számlája Bulgária, Bulgáriában vagy Romániában, ez kevésbé kritikus, mint más tagállamban, mert itt általában a, készpénz fizetés, a, a mainstream, a készpénz a legfontosabb fizetési módozat, az elektronikus fizetés még nem terjedt el annyira. És ha megnézzük még a problémát, akkor azt kell látni, hogy nagyon kevés adat áll rendelkezésre erről. Mindazonáltal, hogyha amikor ezt a hatástanulmányt végeztük, akkor nagyon láthattuk, hogy, hogy folyamatosan látják ezt a, a problémát. Ugye a banki ipar, a nem kormányzati szervek, a közszolgálat, az állami szervek, és mind-mind problémának tartják ezt, csak az nem egyenlő, hogy mennyire, milyen, mekkora probléma ez, és hogy mennyire egyértelmű nagyon sok tagállamban a rugalmasságot említették, de majd erre vissza fogok térni. Hát mi az oka annak, hogy ilyen nehéz a hozzáférés? Két fő ö, okot lehet megnézni. Először a, a kereslet, és a, aztán meg a kínálat oldalán. Hát van pszichológiai magatartásbeli akadálya is most a kereslet oldalán, ugye, hogy ez nem való nekünk, mi bizalmatlanok vagyunk, nincs önbecsülésünk, nem akarunk, Eh, belépni a bankba, nem megyünk át a küszöbön a bankba, és nem nyitunk bankszámlát. Eh, aztán a bizalmatlanság is lehet a bankok iránt, a jelenlegi légkörben ez nem is olyan nagyon meglepő, és még súlyosabb is lehet a helyzet. És aztán az is lehet, hogy egyszerűen nem tudják a, a, a költségvetésüket ellenőrzés alatt tartani. Az alacsony jövedelmű emberek azt mondják, hogy jobban tudják kontrollálni a kiadásaikat, hogyha ott van a pénz a bukszájukban, mint akkor, hogyha valamilyen bankszámlát nyitnak. Aztán ok lehet az is, hogy nem értenek a pénzügyekhez. Tehát ez a pénzügyekkel kapcsolatos analfabetizmus is jelenthet egy problémát. És egyszerűen lehet, hogy nincsenek tudatában a problémának hogy milyen előnyök származnak a banki szolgáltatások használatából, hogy alacsonyabbak lehetnek az átutalási költségek, hogy lehet elektronikusan fizetni, bizonyos mértékig még az internetes bankolás lehetőségevel is élhetnek. A társadalom egy része azonban azt mondja, hogy ez nem meghatározó a társadalom egy része számára, hogy interneten lehessen bankolni. A, az ellátás oldalán, a kínálat oldalán néhány tagállamban, mondtam már, Bulgáriában, Romániában fejleszteni kell a bankszektort, a különböző banki ágazatokat, és fontosabb talán, az az, hogy nem lehet hozzáférni az alapvető termékekhez, egyszerű termékekhez, amelyek megfelelnek a társadalom egyszerű igényeinek. Ugye, ha az ember diák, akkor nem kell strukturális alap neki, hanem csak szeretne egy magszámlát simán. És hát lehet, hogy az árfeltételek is ö, ö, fontosak, és hát ha az ember bankszámlát akar, akkor nagyon-nagyon sok jogi feltételnek is eleget kell tenni, kell, hogy legyen egy lakcíme abban a tagállamban, ahol bankszámlát akar nyitni, hogy tudja megfelelően teljesíteni a feltételeket, hogy bizonyítsa, hogy nem vesz részt pénzmosásban, e, e, és hát ha valaki még nem rendelkezik ott lakóhelyel, akkor nehezen nyithat számlát vagy az is lehet, hogy ha valaki elköltözik egy országból és visszatér a saját tagállamába, akkor megint költségek terhelik, hogyha ott akarja a számláját megnyitni, vagy esetleg vissza kell fizetnie bizonyos adósságot. Ez mind-mind nehézségként jelenik meg. Különösen fontos, hogy az alacsony jövedelmű embereknek nyilvánvalóan a bankok nem akarnak hitelt adni, akkor a számlát túl terhelik, és akkor ez kockázatot jelent, és talán az információ sem megfelelő. Ugye a bankok azok egyénekkel állnak kapcsolatban, és hát nagyon sok esetben a, az egyének ugye nem képesek minden esetben fedezni a, a költségeket, és nem is igazán látják a, a szükségleteket. Láttuk, hogy bizonyos bankok, ahol ö, ö, felhívták a lakosság figyelmét bizonyos összefüggésekre, egy spanyol bank aktív az Egyesült Királyságban, rájött, hogy jó üzletet köthet alacsony jövedelmekkel is, akkor, hogyha megfelelő módon a tájékoztatást. És eh, így aztán ha megfelelő szolgáltatásokat biztosít, megfelelő letéti számlákat, akkor eh, biztosítható, hogy ezek is jó ügyfelek legyenek. Hát ezek a főbb okok, amelyeket eh, találtunk. Hát milyen következményei vannak annak, hogy nincs hozzáférés. A fogyasztók számára nehezen lesz így hozzá férhető az internetes piac, a belső piac, nem tudnak semmit vásárolni az interneten, és nem tudnak élni az olyan eszközökkel, amelyeket bizonyos társaságok, csoportok ajánlanak, szolgáltat, nem akarok neveket mondani, akik például sok esetben élhetnek a, a leértékelési lehetőségekkel, olcsóbb ajánlatokkal, és ez csak az interneten érhető el. Persze magasabbak a tranzakciós költségek, de Hát ez, ez a valóság. Aztán egyfajta stigmatizációval is együtt járhat ez. Ö, sokan úgy érzik, hogy nem is részei a társadalomnak, hogyha nincs bankszámlájuk, azután nehéz a határon átnyúló ö, élet bankszámla nélkül. De hát vannak egyéb ö, akadályok. Hogyha az ember diák, akkor máshol akar egyetemre járni, külföldön, és akkor csomó nehézségbe ütközik, és már a bankszámla nyitásakor is gondjai lesznek. És egy olyan Európában, ahol nincsenek határok, folyton ezt mondjuk, hogy szabadon lehet mozogni, csak éppen bizonyos szolgáltatásokhoz nem lehet hozzáférni, tehát mégsem szabad a mozgás az ipar számára, én most nem a bankiparról beszélek, egyszerűen ez egyel kevesebb lehetőség az ipar számára. Hát ez fontos, hogyha a normális kereskedelmi kapcsolatok része az iparban és bizonyos termékeket az interneten árusítanak, és ha nincs számla, akkor nem tudnak hozzáférni ehhez. Azután a különböző szolgáltatások nyújtói esetében, például, hogyha elektromos a villamos áram, vagy a közműszámlákat kell kifizetni, sokan ezt kéz, kézben kell, hogy megtegyék, és akkor a mm, különböző műveknek egy mm, ügyfél irodát kell nyitniuk, ahol készpénzben befizethetik a, a mm, felhasználók a díjakat. Azután a közférában is vannak hátrányok, például a fizetések kifizetésekor ugye az Egyesült Királyságban volt egy nyomás, hogy a, legyen alapvető ö, ala, számlája mindenkinek, a, a kincstár ö, ö, szorgalmazta ezt, például a nyugdíjak átutalása ö, kapcsán. De hát itt számos olyan lehetőség van, amivel nem lehet élni akkor, hogyha az ügyfeleknek nincs ö, számlájuk. És mi most akkor nézzük meg a következő diát, ahol a célokat próbáljuk összefoglalni. Nagyon sokat lehet beszélni az alacsony jövedelmekről, hogy ott is miért fontosak a számlák. Mindenféle ügyfeleket lehet említeni, de mi azt szeretnénk a javaslatunk segítségével, majd a javaslat hosszabb lesz, ezek még csak ajánlások, hogy minden uniós polgár hozzáférjen a belső piacon, egy számlához, és nyithasson bankszámlát, kapjon erre megfelelő ajánlatot, és beleértve a hozzáférési feltételeket is, tehát akinek nincs bankszámlája, annak lehessen. Úgyhogy ne legyen semmiféle előfeltétele ennek, hogy mikor a jövedelemmel rendelkezem, milyen legyen a gazdasági helyzete, vagy milyen legyen a hitel, milyen hiteleket vett már föl, ez ne legyen feltétele annak, hogy nyit vagy nem nyithat számlát. Tehát ezt biztosítani kell unió szerte, hogy és azt is, hogy elektronikusan is hozzáférjenek a számlákhoz. A SEPA az átutalási lehetőséggel mindannyiunknak élni kell tudni. tehát ezek szerepelnek az ajánlásokban, de hát uniós szintű hozzáférésre van szükség aztán a legtöbb tagállam még nem foglalkozott ezzel a kérdéssel a országos nemzeti szinten. 11-en, nem is kevés, és Belgium, Franciaország, az Egyesült Királyság, Hollandia próbálták egyfajta magatartás kódexet kialakítani, Németországban is ez a helyzet. És azt is tudjuk, hogy ott, ahol létezik ilyen, ilyen kódex, ott azon gondolkoznak, hogy nem lehet ezt valahogy jogszabályba foglalni. Hollandiában már a parlament előtt van ez a kérdés, ha jól tudom. Dén, Dánia, Svédország, Finország, a skandináv országok, ott, ott ez egyfajta általános jog és mindenki élhet a lehetőséggel. És ezekben a tagállamokban már történtek lépések, de nincs valamilyen keret jogszabálya határon átnyúló hozzáférésre, kivéve Finnországot. Tehát ez fontos lenne a belső piac szempontjából és a határon átnyúló mobilitás szempontjából. Az általános helyzetet tehát meg kell változtatni, de ha nincs politikai akaratjelzés, akkor, és hát pláne ha megnézzük, hogy a bankok milyen helyzetben vannak, meg hogyan néz ki a pénzügyi válság, meg mennyire csökkentik mindenütt a költségeket, akkor bizony nem is történik ez meg, úgyhogy mindenképpen európai szinten kell ezt a kérdést megoldani. Persze az, hogy az ipar olyan nagyon nem mutat aktivitást, az megmagyarázható, hogy megnézik, hogy milyen hatása lehet mindennek számukra, hogyha az embereknek van számlája, de hát nincs elég adat, nem áll rendelkezésre elég információ, úgyhogy fontos a hatás tanulmány, és ennek a, a lényege az, hogy demonstrálja, hogy a mi javaslatunk működni fog, és arányosan kell a problémát megközelíteni, és ha megnézzük a, az árak alakulását, a bankszámlák árát és az ezekkel kapcsolatos költségeket, akkor amelyeket a fogyasztóknak kell többnyire viselniük, a bank szektor semmiféle veszteséget nem akar ezzel kapcsolatban, úgyhogy valamilyen módon kompenzálni kell ezeket a veszteségeket, ha lennének. Itt a diákon olvashatnak hipotéziseket is, egy, egyet a bankok számára, egyet hogy hogyan alakulnak az általános költségek, a bankszámla költségei 55 euró, ugye, és ez benne vannak a, a költségek, 3 euró a, a szolgáltató számára, aztán 3 osztályt különböztetnek meg, az ipart, a fogyasztókat, milyen marzsal dolgozik a, a bank, különösen a fogyasztók esetében, hogyan alakulnak a megtakarítások, ugye 25 millió a tagállamokban, azután 13 euró ugye a, a számla, és hát ez a 13 euró, ez egy konkrét ö, ö, példa, a belga tapasztalat nyúlik vissza. Ugye 13 euró per év a költség, és hogyha ezt használnánk egész Európában, akkor a bank szektornak olyan 4-500 millió euró költsége keletkezne, és a megtakarítása fogyasztók esetében különböző lenne, de hát 2,2-3 milliárd között a mi feltételezéseink szerint nem biztosítanának a tagállamok kompenzációt a bankszektor számára. Na most, mivel ez így van, mi egy olyan instrumentumot javasolunk, ez egy ajánlás, és ezt, ez az az opció, amiről beszélünk. Tehát mi az ajánlási formát választottuk, mert ez a legrugalmasabb eszköz, ami rendelkezésünkre áll és hát ez egy világos korai jelzést adhat a tagállamoknak. Vannak tehát aggodalmak, ez kiderült a meghallgatásokból, amelyeket 2009-ben és 2010-ben tartottunk. Ez persze kevéssé hatékony, mint egy irányelv. A bizottság júliusban, amikor az ajánlást elfogadta, és aztán volt is erről egy sajtótájékoztató, hogyha a tagállamok nem tartják be, nem követik az ajánlásokat, akkor jövő nyáron a bizottság meg fogja nézni, hogy jogszabályt kell-e alkotni erről. Tehát most nézzük meg, hogy mit javaslunk az ajánlásainkban. Ez egy nagyon egyszerű, egyszerű áru, egy alapvető számla, ami lehetővé teszi a fogyasztónak, hogy befizessen, tak takarékoskodjon, pénzt vegyen ki a bankból, rendelkezzen egy debit kártyával, amivel pénzt tud felvenni, azonban semmiféle egyéb ö, ö, szöveget nem irányoztunk elő, mert szerettük volna a bank szektor aggodalmait is közelebbről megnézni, tehát hogy lesz-e kompenzáció, hogyha valamilyen veszteségük keletkezik. Úgyhogy, ha valaki például használja a kártyáját fizetés céljára, akkor csekket is alkalmazhat, és hogyha nincs elegendő pénz a számláján, akkor nem történik meg a tranzakció. De védené a fogyasztót is attól, hogy eladósodjon, illetve terhelje a számláját a feltétel, a hozzáférés feltételei, bármilyen fogyasztó, bármikor, aki uniós lakos nyithat számlát, akinek nincs bankszámlája ott, ahol a lakóhelye van. Tehát mind a helyi hozzáférést biztosítani kell, mind pedig a határon átnyúló hozzáférést, az árképzés. Ez egy nagyon fontos kérdés a bankszektor számára. Mi azt ajánljuk, hogy ez vagy legyen ingyen, van olyan tagállam, ahol ez a gyakorlat, vagy pedig valamilyen észszerű áron biztosítsák a számlanyítást, és hát a tagállamra bízzuk, hogy határozza meg, hogy milyen kritériumok szükségesek a hozzáféréshez, és mi az észszerű ár. Ez egy nagyon rugalmas eszköz, ez egy üzenet és hát majd meglátjuk kilenc hónap alatt, hogy megérkezett-e az üzenet, és akcióba kezdtek-e a tagállamok, hogy csináljanak valamit, és megvalósítsák a bizottság ajánlásait. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon átfogó és hasznos elemzést dokumentumokat is megkaptuk, kutatási eredményekkel nagyon eh, nagy segítség ez nekünk. Eh, Gephardt asszony az előadónk, Mayer úr, Fox úr is hozzá kíván szólni, Klotzmann most kollégák is hozzászólnak, de Jong úr is, és Rüle, Rüle asszony nem. Nem tudtam, hogy ki fog a zöldektől. Jó, hát akkor eh, Nézzük az észrevételeket. Gephardt azt már beszélt, e most szólni, majd, vagy pedig inkább a végén. Jó, akkor először az árnyék előadókat hallgatjuk meg. Hans-Peter Mayer, kérdések, észrevételek a bizottsághoz, tessék. Ja, danke, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értettem teljesen, hogy a bizottság mit is szeretett volna mondani, nagyon hálás vagyok egyéb iránt, hogy nagyon nagy felelősséggel fordul a téma felé. A költség haszon számítást nem értettem teljes mértékben, talán jó volna, hogyha ezt közelebbről elmagyarázná még egyszer. Összességében egy nagyon fontos témáról van szó. Meggyőződésem, hogy sokkal többen vannak azok, akiknek valamilyen alapvető számlára szükségük lenne. Sokaknak csak azért van számlája, mert mások kezeskednek azért, hogy kaphassanak, nyithassanak számlát, a szülők például, vagy a házastárs. Tulajdonképpen ezért nem is alapszintű fizetési számlával rendelkeznek, hanem valaki kezeskedik. Értük. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egy egyszerű számlanyítás lehetővé váljon, és közelebbről definiálni kell, hogy mit jelent az, hogy alapszintű számla, mert itt nem hitelekről van szó, és hasonlókról. A jelentés tevőhöz hasonlóan úgy gondolom, hogy ajánlást tenni nem elég. Sok-sok kérdés merült fel az egyes tagállamokban. Németországban is az a helyzet, hogy egy ilyen ajánlás esetében például a bankok azt mondják, hogy mindenki nyithat számlát, aki számlát szeretne nyitni, így nyilatkoznak a bankok egy-egy ajánlás esetében, de a tapasztalat mást mutat. Amikor elbeszélgetek ismerősökkel, kollégákkal, akkor mást mutat a gyakorlat. Azt gondolom ezért, hogy a javaslatok ideje lejárt, és egy jogalkotási javaslatot szeretnénk látni a bizottság részéről. Ezt mutatja egyébként a 30 milliós szám is, amely a, azok száma, akik nem tudnak számlát nyitni. Azt hiszem, hogy ezt nem lehet orvosolni egy egyszerű ajánlással. Alapvetően nem támogatom a túlzott számú jogszabályok meghozatalát, de ez esetben valóban egy világos, egyértelmű irányvonalat kell meghatároznunk. Aztán a megfelelő mértékű költségek a négyes fejezetben, nos ez egy igen kényes téma. 55 euró évente, 13 euró évente. Már ez is egy igen széles spektrumról tanúskodik, de 12 euró, sőt évi 120 eurót is találhatunk itt-ott. Én nem támogatom az adatok, számadatok meghatározását, de banktechnikailag gyakorlatilag belföldi szolgáltatásokról van szó, de azt hiszem, hogy a bankszámla nyitás esetében is hasonló költségekkel kellene számolni, hiszen ez egy hasonló helyzet. A javaslat azt hiszem összességében annak minden elemét tekintve úgy tűnik, hogy csak a bürokráciát növeljük, és nem megoldást találunk. Ha megoldjuk egyszerűen a dolgot azzal, hogy mindenki nyithat bankszámlát, akkor nincs mit ellenőrizni, nincs tovább bürokratikus teher. Azt gondolom, hogy a polgárok képviselőiként e téma esetében fel kell tennünk a kérdést, hogy a polgárok érdekeit szolgálja, ha egyszerűen csak ajánlást, javaslatot teszünk, ezzel szerintem nem jutunk előbbre, egy igazi jogalkotási javaslatra lenne szükség az Európai Bizottság részéről. Kedves Malcolm, te is említetted elnöki minőségedben, hogy sok más-más téma összefügg ezzel, ahogy Krakóban is megtudtuk. Ha valakinek vannak alapszent, van egy alapszintű számlája, de nem tud határokon átnyúló átutalást végezni, mert a bank ezt nem engedi, akkor sem értelme nincs az alapszintű számlának. Hogyha tehát a, részletesen meghatározzuk, hogy milyen szolgáltatásokkal párosul ez az alapszintű számla, akkor tovább jutunk, úgy gondolom. Köszönöm szépen. Mr. Fox. Fox úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Pelé úrnak, hogy az Európai Bizottság részéről ismertette a fejleményeket. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Olyan téma ez, amiről az én frakciómnak el kell gondolkodni, amielőtt konklúziókra jutna. El kell, hogy mondjam, hogy Gebhardt asszony bevezetőjével egyetértek. Um, nem is tudom elképzelni, hogy a mai életben hogyan lehet bankszámla nélkül meglenni csak készpénzzel, és úgy tűnik, hogy az állampolgárok 70%-a mégis ezt teszi. Az Egyesült Királyságban van egy magatartási kódex, mi szerint a bankok nyújtják ezt az alapszintű szolgáltatást, azt gyanítom, hogy a pénzügyminisztérium alapvetően pénzt kíván így megspórolni, nem igazán a szociális inklúzió, inkább a pénz megtakarítás, a kifizetések utáni megtakarítása célja ennek. Felé úrnak a hatodik pontja úgy szól, hogy az EU-nak fel kell lépnie. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a területen nem igazán állja meg a helyét az érvelésük. Az, hogy a belső piac jól működjön, és hogy a határon túlnyúló terheket fel kiküszöböljük. Hát nem tudom, hogy a bizottság tud-e róla, hogy előre feltöltött hitelkártyák is léteznek, úgy gondolom, hogy az a 70 akik a készpénzt használják inkább. Előre feltöltött hitelkártyával is tud vásárolni az interneten. A piac megoldotta már ezt a problémát. Aztán azt mondják önök, hogy egy alapszintű bankszámla hiánya a határon túlnyúló mobilitást is akadályozza. Hát tényleg felvetődik bennem, hogy így van-e ez. Nekem az a gyanúm, hogy a legtöbb ember, aki külföldön dolgozik, már megoldotta ezt van is bankszámlája. Úgy gondolom, hogy nagyon kevés ember lehet, akik esetleg mondjuk munkát keresni mennek át egy másik országba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 elenyésző kisebbség, akiknek még nincs munkahelye, csak érdeklődnek, nekik nincs valószínűleg eh, bankszámlájuk. Hm, egyetértek egyébként Gephardt azt mondja, hogy ez probléma, csak a másik eh, oldal az a dolognak, hogy ekkora probléma ez, hogy az EU szintjén fel kell lépni, hogy orvosoljuk a problémát. Szerintem, hogyha lehetővé tesszük minden tagállamnak, hogy maga megoldja a dolgot, hogy az Egyesült Királyságban mi ezzel a vagatartási kódexel megoldott, hallottuk, akkor lehet, hogy rájönnek önök, hogy a probléma nagy részét már meg is oldottuk. Vissza fogok térni e, erre a frakción végleges véleményével. Ön érdekes ismertetést tartott, de óva inteném önöket, ugyanis gyakran a bizottságban és a parlamentben azt a problémát, fe, fe, találunk valamilyen problémát, és akkor e, erre az a, az automatikus reflex, e, ösztönös válasz, hogy valamit tenni kell az EU szintjén, csak hogy ez gyakran nagyon sokba kerül, és még több problémát okoz. Több bürokrácia koncepciát, mint a megoldandó probléma maga. Úgyhogy elővigyázatosságra inteném magunkat, és nagy érdeklődéssel követjük ezt a vitát, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, Fox úr. Nyilván ezért erről szól a hatástanulmány, és gondolkodunk a dolgon. De Jong úr, az utolsó árnyék előadó, aztán úr is még szeretne hozzászólni, meg bárki más, aki kívánja. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, pont az ellenkezőjét szeretném mondani annak, amit Fox úr az imént elmondott. Nem biztos, hogy mindig olyan rossz az, hogyha nem értünk egyet egymással. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság, az Európai Közösség konkrét lépéseket tegyen konkrétan sikra szálljon a társadalom peremén élőkért. Ide sorolható mindenképpen az a 7 százalék, akinek nincs hozzáférése alapszintű számlához. Pontosan erre a tényre irányult a mi bírálatunk, nevezetesen, hogy ezen a téren olyan keves, kevés történt. 2011-ben az emberjogi nyilatkozatban megfogalmaztuk, hogy az Európai Unióban milyen fontosak az értékek és az emberi jogok, és hát ehhez hozzátartozik legalább egy alapszintű számlához való hozzáférés. Ha valakinek nincs ilyen számlája, akkor teljesen nyilvánvaló hátrányokkal szembesül a munkaerőpiacon és más területeken. A belső piacról szóló érvnél, hát jó, mindent felsorolhatnánk itt. Én összességében azért mégiscsak jó ötletnek tartom, hogy ha európai szintű megoldást keresünk. A frakciómban vannak más érvek is, amelyeket fel lehet sorakoztatni, nem csak a belső piac. 7 százalék különböző csoportok és a különböző megoldási lehetőségek. Nos, azt gondolom, hogy ebben a 7 százalékban olyan emberek is vele tartoznak, akiknek hajlékuk sincs, előfordulhat, hogy ők nem is szeretnének bankszámlát. Most ezt így nem lehet megoldani, az Európai Bizottság javaslatában az áll, hogy valahol az embernek kell, hogy legyen állandó lakhelye. A hajléktalanok csoportját tehát így nem lehet elérni. Talán jó lenne, hogyha az Európai Bizottság ezt a kategóriát még alcsoportokra osztaná, annak érdekében, hogy az ember tudja, hogy milyen csoportok tartoznak e 7% alá. A másik nagy csoport az analfabéták és az idősebbek csoportja. De a bank kiszolgáltatások területén sok minden változott. Ha visszagondolok gyermekkori éveimre, akkor tudom, hogy annak idején az ember egy számlával elment a bankba, vagy a takarékpénztárba, a postára, bemutatta a számlát, és aztán a bankügyintéző elintézte a dolgot, az embernek magának nem kellett sok mindent tennie. Ha manapság online akarok fizetni valam, kifizetni valamit, akkor az embernek vagy van egy számsora, vagy pedig egy kis gépe, amivel elintézheti a banki átutalást interneten keresztül. Ez nagyon nehéz az idősebbek és az analfabéták számára. És sokkal nehezebb ma bankszámlát nyitni, mint régebben. Ezt nem látom tükröződni a szövegben. Ezért kérdezem, nem lehet -e egyszerűen megint egyszerűsíteni a folyamatot, nem lehet-e visszatérni az az emberek közötti ügyintézés formájához, hiszen manapság az embert mindent otthon végez el a számítógép előtt ülve. Aztán itt van azon emberek csoportja, akik túl drágának tartják a banki szolgáltatásokat, úgy gondolják, hogy a készpénzzel történő fizetés sokkal olcsóbb, ez természetesen nincs így, de ők mégis ezt hiszik. És azzal érvelnek, hogy mindenféle díjakkal párosul a bankszámlákhoz fűződő szolgáltatások sora. De ez az érvelés nem feltétlenül állja meg a helyét, mert a szövegben utalás áll ugyanis az észszerű díjakra, de a, azt hiszem, hogy a, a hatástanulmányban sokkal jobb megfogalmazás szerepelt, ingyenes alapszintű számla, legalapvetőbb szolgáltatásokkal együtt, amelyekre egyszerűen szüksége van manapság az embernek. Ezt azonban nem vette át, nem vezette át az Európai Bizottság a javaslatba, érdekelne, hogy miért nem. És ha már muszáj valamiféle díjakat szabni, akkor el kell érnünk, hogy az abszolút minimum érvényesüljön, és ne az úgynevezett észszerű díjazás. A javaslatban az áll, hogyha valakinek kiürül a számlája, akkor nem szabad, hogy a továbbiakban pénzt tudjon kivenni a bankból. Nos, kérdés, hogy mi történik akkor a gyakorlatban, ha ez valóban megtörténik, előfordulhat, hogy ez esetben a költségek nagy mértékben megnövekednek. Elgondolkodtak ezen a bizottságnál, hogy ez valóban egy olyan érvelés, amely teljesen megállja a helyét. És aztán végezetül, ahogyan én általánosan látom a helyzetet, én úgy gondolom, hogy ez nem egy javaslat témáját kell, hogy képezze a bizottság, utalt rá, hogy lehet, hogy majd egy jogszabályalkotási tervezetet is készít, én ezt üdvözlendőnek tartanám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Többi képviselő, Kreuzmann úr és Rosfó úr Bárki más esetleg? Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, De Jong úrnak mondom, jó a szándék, de hogyha még azoknak is egy számlát akar adni, akiknek állandó lakhelyük sincs, akkor ez szerintem problémát okoz. Egyrészt, ami a költségeket illeti, Nincs értelme azt mondani, hogy mindenki kaphat számlát, és utána meg majd kifizeti a díjakat. Ha már európai szintű megoldásban gondolkodunk, akkor olyan megoldást kell találnunk, amely elfogadható az érintettek számára, és másodszor ügyelnünk kell a diszkrimináció elkerülésére. Vannak olyan bankok, amelyek újra és újra problémába ütköznek. Nagyon fontos, hogy a számla esetében egy prepaid kártya esetében például megoldást találjunk arra, hogy valakit ne diszkrimináljon a bank, hogyha a pénzautomatához megy, és ott tapasztalja meg, hogy tulajdonképpen nem is tud pénzt kivenni, mert nincs, nem határozott meg egy korlátot, egy határértéket. Azt hiszem, hogyha segítenünk kell, akarunk az embereken, akkor figyelembe kell vennünk ezeket a dolgokat is. Schmidt kolléga sajnos nem tud itt lenni, adta nekem a feljegyzéseit, de most ezt nem szeretném felolvasni. Azt hiszem összességében az a lényeg, hogy ezeket a problémákat figyelembe kell vennünk. Németországban a, ott vannak a takarékbankok, amelyeknek bizonyos szolgáltatásokat nyújtaniuk kell. Ott van egy ilyen költségmentes számlanyítási lehetőség, de Németországban létezik ez a megoldás, azonban nem mindenütt lehetséges ez. A kereskedelmi bankok költségeket számítanak fel, hogy az ember számlát nyit, valahogy meg kell találnunk az egyensúlyt, hogy a költségek egy részét fedezze a bank, de hát nem is olyan nagy azon emberek száma egyébként sem, akiket érint ez a probléma, és nem ők generálják a legfőbb nyereséget a bankok egy- esetében egyébként sem. És az viszont szintén nem lenne megoldás, hogy mindenki számára bevezessük az ingyenes számlanyítást. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a vitában nem szabad a hajléktalanokra összpontosítanunk. Úgy gondolom, hogy az is hasznos, hogyha hajléktalanoknak van egy minimális bankszámlájuk. Egyébként vannak technikai megoldások Franciaországban, kísérleteztek vele, hogy a hajléktalanoknak is legyen valamilyen bejelentett címük, például civil szervezeteknél. Egy hát technikai megoldás van erre, de azt hiszem, hogy nem erre kellene most itt összpontosítanunk. Két észrevételt tennék. Az első, nagyon nehéz konjunkturális helyzetben vagyunk mindenki számára, a bankok számára is, és már egy sor európai bank megszorításokat alkalmaz, és bizonyos lakossági ügyfeleket feláldoznak, mert ők nem profitábilisak. Például a HSBC bank több országban is tett ilyen bejelentéseket, de más bankok is ilyen helyzetben vannak. Tehát előfordulhat, hogy a bankok, mivel objektíven is nehézségben vannak, nehéz helyzetben ezt nem tagadjuk, bizonyos emberektől megtagadják a bankszámlát rendet tesznek annak érdekében, hogy azokkal tudjanak foglalkozni, akik profitot hoznak nekik. Tehát ez egy fontos kérdés lehet. Második észrevétel. Egyértelmű, hogy egyetemleges, alapszintű bankszolgáltatást szeretnénk, de ehhez megfelelő garanciák, biztosítékok, reteszek, tájékoztatás is szükséges, fontos a bankok részéről, hogy azonnal leállítsák a bankszámla működését, hogyha valakinek az egyenlege negatívba megy át, ahelyett, hogy amennyiben 30 euró mínuszban vannak, hirtelen 40-50 eurót kelljen visszafizetniük a költségek miatt. Fontos, hogy tájékoztassák is a fogyasztókat. Többen említették a bizottság javaslataival kapcsolatban, amelyek egyébként nagyjából nekem tetszenek. Van némi időbeli csúszás, úgy gondolom, hogy minden alapszintű számlához bankkártyát is kell adni, nem minden országban ez a helyzet ugyanis. Úgy gondolom, hogy bár nem mindenhol vetődik fel ez a probléma. Fontos, hogy határon túlnyúló funkcionalitás is legyen a bankkártyákon. Ami az árakat, díjakat illeti, nem vagyok benne biztos, hogy az ingyenesség a legjobb pedagógiai eszköz. A reasonable price, vagy minimális price, nem tudom mi a jó kifejezés, talán érdemes ezen elgondolkodni, még ez a vita nem zárult le, viszont az ajánlás, mint eszköz egyáltalán nem kielégítő, úgy gondolom, hogy néhány eh, hónap alatt eh, a bizottság munkatársai, a biztos is látni fogják, hogy 80 napon belül eh, irányelvtervezetet kell készíteni. Egyre nagyobb presszió van a bankokon, nem tudom, hogy hogyan lehetne 80 napon belül pusztán ajánlással megoldani mindezt. Hogyha most ezt a javaslatot teszik, és 80 nap múlva egy irányelv tervezetel állnak elő, akkor mi az értelme a 80 napot elvesztegetni? Good. Um, thank you very much, all of you. Um, I'll bring Evelyn Gephardt in in a second. Köszönöm. Uh, Evelyn uh, Gephardt Gebhardtnak fogom megadni a szót, illetve a Berek képviselőjét üdvözlöm, és nekem is lenne néhány észrevételem. Úgy gondolom, hogy először is az előrelépéshez ugye lehet, hogy ajánlunk majd egy irányelvet, de a tagállamoknak is bele kell ebbe mennie. mert hogy az ajánlás felé fognak a dolgok elmozdulni, politikai nyomásról van itt szó. Érdekes volt, amit a bizottság mondott, az Egyesült Királyságban egyes bankok jó kereskedelmi lehetőségnek tekintik ezt, még akkor is, hogyha veszteséges vagy nullszaldós, a kezdetben a dolog új ügyfeleket vonzhat a bankokhoz, tehát pozitívan is hozzá lehet állni. A technológiai dolgokkal is tisztában kell lenni, mobiltelefonokra gondolok, Indiában, más ázsiai országokban a bankokhoz való hozzáférés szintén problémás, sokszor nincs semmilyen infrastruktúra. Na most a mobiltelefónia és az, hogy az embereknek SIM-kártyájuk és mobiltelefonjuk van, gyakorlatilag cash kártyájuk, készpénzkártyájuk, fizetési kártyájuk van ezáltal, és ez nagyon jó lehetőséget jelent nem szabad tehát megfeledkezni a technológiai vonatkozásokról sem, és véleményem szerint nagyon óvatosan kell eljárnunk azzal kapcsolatban, hogy mit írunk mi elő. Mindenesetre megadom a szót Gephardt asszonynak, az előadónak, a menetrend egyelőre úgy néz ki, hogy ugye a monetáris szakbizottsággal egyeztetünk, de a vitából egyértelműnek tűnik számomra, hogy az összes aspektus alapvetően a fogyasztói oldallal kapcsolatos, nem annyira prudenciálisan, de Evelyn Gepártnak megadom azt, hogy lezárja a vitát. Ja, Köszönöm szépen, Malcolm. Azt hiszem, eljött egy teljesen világos szövegtervezetre van szükség, ahol a fogyasztóvédelemről van szó, az áll a középpontban, és nagyon fontos, hogy a polgárok társadalmon belüli mobilitása és a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében lehetővé váljon a számlanyítás mindenki számára. Azt hiszem, mi vagyunk itt az a szakbizottság, amely hatáskörrel rendelkezik itt, és nem elegendő, hogy csak pénzügyi szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, azt hiszem ez nem lenne helyén való. Nem arról van szó, hogy az embereket kényszerítsük, hogy legyen egy számlájuk, ezt fontos tisztázni. Aki nem akar számlát, annak nem is kell, hogy legyen. A hozzáférésről van itt szó, és a bankszámlanyítás hozzáférési, hozzáférés ö, nyitáshoz való hozzáférés jogáról. Egy-két felszólalásnál valahol nálam az volt az érzés, hogy minthogyha arról lenne szó, hogy az embereket kényszeríteni akarjuk, hogy számlát nyissanak. Ha valaki csak készpénzzel akar fizetni, jó, hát akkor tegye. Tehát nem kényszerítünk senkit. És azoknak sem adok igazat, akik azt mondják, hogy az érintetteknek csak egy csoportját kellene kiemelni, legyen szó azokról, akiknek kevesebb pénzük van, vagy akár a hajléktalanokról. Vannak más emberek, akiknek szintén vannak gondjaik, ide tartoznak például azok az egyetemi hallgatók, akik külföldön szeretnének bankszámlát nyitni, ide tartoznak azok az idősek, akik esetleg egy másik országban töltik nyugdíjas éveiket. Sok-sok csoport tartozik ide, sok-sok érintett, és arra kellene összpontosítanunk, hogy az érintettek egész palettáját lefedjük. Azt gondolom, mindazon technikai kérdések, amelyeket meg kell vitatnunk, azokkal még egyszer mind foglalatoskodni kell. Mit jelent az alapszintű számla, milyen szolgáltatásokkal társul, milyen kártya, legyen szó hitelkártyáról, bankkártyáról, mi a helyzet más vonatkozásokkal. De azt hiszem, Malcolm, az utolsó dolog, amit említettél, a mobiltelefonon keresztül történő fizetési lehetőségek, ezeket ugye mostanában vezetik majd be, azt hiszem ez főleg azon személyek esetében érdekes, akik egyébként is rendelkeznek bankszámlával, nem ők azok, akikkel itt most foglalkoznunk kell, Ez egy teljesen más témakör, és nem szabad túl sok problémával foglalkoznunk ezen az egy területen belül, mert máskülönben nem tudunk előre jutni. Csak ezek, ezzel a konkrét dologgal kell foglalkoznunk itt most. A fő probléma tehát az, hogy az embernek legyen szabad szemlet nyitnia, hogy határokon túlnyúlóan is tudjon átutalásokat végezni, és hogy ez az alapszintű számla mindenki számára legyen megfizethető. Vannak olyan országok, ahol ez ingyenesen hozzáférhető, mert egyetemes szolgáltatásnak tekintik, ott ezt így meg is kell hagyni, és gondoskodnunk kell arról is, hogy ez a jog, a számlanyítás joga egy kötelező érvényű jog legyen, és itt nem értek egyet veled, Malcolm, mert nem elegendő az Európai Bizottság részéről egy ajánlást megfogalmazni. A mai vita is azt hiszem megmutatta, hogy egy ajánlással nem jutunk előre. Nyolc hónap alatt nem fogunk semmit elérni, mert egy ajánlás csak egy ajánlás. Tudjuk, hogy az irányelveket sem ültetik át gyakran a nemzeti jogrendbe, vagy nem teljes mértékben, vagy nem időben teszik azt. De egy ajánlás nem tudunk túl nagy nyomást gyakorolni, és hogyha megmaradunk egy ajánlásnál, akkor nem kell dolgoznunk sem ezen a témán, mert nem fogunk úgysem semmire jutni. Ezért azt javasolnám, hogy gondolkodjunk el azon, hogy megmaradunk-e az ajánlás eszközénél, vagy esetleg egy irányelvet hozunk létre, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nem lesz egyszerű a dolgunk, de hát az idő majd megmutatja, hogy mire jutunk. Az ütemtervet még nem akarom ismertetni, Malcolm, mert a másik szakbizottsággal is még meg kell beszélnünk, hogy hogyan fogunk együttműködni. és a saját ütemtervemet is szeretném még kidolgozni, majd összeülünk, és akkor aztán teszek egy javaslatot a következő ülésünkön. Well, thank you very much indeed, uh, Evelyn. And... Rendben, hát nagyon szépen köszönöm, Evelyn. Uh, valóban komoly egyeztetésre lesz szükség a gazdaság és monetáris szakbizottsággal. Uh, valóban az irányelv hosszabb időt vesz igénybe, lehet, hogy addig az ajánlás megvalósulhat, de hát erről még vitát kell folytatnunk. Köszönjük szépen a bizottságnak az ismertetést, és szívesen látjuk önt, önöket újra majd, ahogy alakul a dolog. A következő pont az napirendünkben megint csak egy sláger témája volt a Krakói belső piaci fórumnak, a mobiltelefonos barangolásról van szó. Tud asszony nagyon érdekes gyakorlatot tartott fiatal diákok körében tájékozódott. Lengyelországban is kiderült, hogy a, a barangolás nagyon fontos. Krakó főterén folyt erről a vita Karhala asszonynal már megkezdődött a vita, Türünen asszonynal folytatjuk. Tisztelettel köszöntöm itt az Elektronikus Írközlési Szabályok Testületének elnökét, az interneten is közvetítenek bennünket, ezért mondom, hogy a berek nagy részt az Európai Parlament kezdeményezésére lét, jött létre. A távközlési reformcsomag nyomán. Az Európai Bizottság központosítottabb testületet javasolt, a parlament azonban szerintem helyesen úgy ítéltem meg, hogy jobb lesz, hogyha a szabályozók maguk, a felügyeletek maguk a piachoz közel működnek együtt európai szinten a koordinátorokkal megállapodtunk, hogy ne csak a bizottság hatástanulmányát ismerjük meg a barangolási tapasztalatokról, ezt ugye már megkaptuk, hanem beszéljünk a berekkel is, az új e, jogszabályok kidolgozásával kapcsolatban. Mi e, nagyon támogatjuk ugyanis a bereket, és e, üdvözlöm az elnök urat. Itt a szakbizottságban kérem mondják el, hogy a, a berek milyen tapasztalatokat szerzett a barangolás és az új jogszabályok alkalmazása terén. Egyébként a beszámolót már kiosztotta. Eh, Tön asszony, Krocman úr. Nem tudom, hogy Krocman úr éppen barangolásban van-e. Most egyértelműen barangol, ahogy nézem. Remélem, hogy azért fog majd eh, reagálni. Eh, Rüle asszony, Armstrong úr az LCR-től e most nincs itt az életékes, nem tudom, hogy de Jong úr, E, kívánna majd hozzászólni, lehet, hogy majd később fog. I'm going to invite Chris Fontaine to uh, present his views on this... Akkor át is adom a szót. Bereknek. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Hát e, nagyon jó érzés, hogy itt támogatók között vagyunk. Nagy megtiszteltetés, hogy itt az IMCO előtt szólhatunk valószínűleg tudják, hogy az IT bizottságban is hozzászóltam. Jim Nedlet ül mellettem az Ofcom-tól, elismert szakértője a barangolásnak, úgyhogy majd segít engem a kérdések megválaszolásában. Az itt trében tartott előadásom nagy része önök számára is érdekes lehet, úgyhogy azok, akik ott voltak az ITRE szakbizottságban, kérem ne e, unatkozzanak, hogy ne panaszkodjanak, lesz némi átfedés. Az első tapasztalatokról számolnék be, a videó streamet és szívesen megküldöm. Az ITRE szakbizottságban is elmondtam, hogy nagyon szívesen folytatunk vétát, illetve kérjük ki az önök véleményét a barangolási folyamat folytatásáról. Továbbra is központi része a munkánknak az elkövetkező évekre 2012-es munkaprogramra tekintettel is. Többször elmondtuk, hogy szívesen állunk minden európai intézmény rendelkezésére. Persze a bizottsággal dolgozunk a legtöbbet együtt, de a parlamenttel, a tanácssal is szívesen együttműködünk a elkövetkező időszak során. Mit tettünk eddig? Tavaly decemberben tanácsainkat közé tettük, eljutottuk a bizottságnak a barangolási szabályozás jövőjével kapcsolatban. Februárban ezt részletesebben is megtettük és augusztus végén egy úgynevezett műszaki elemzést tettünk közzé a bizottság javaslataival kapcsolatban, ezt valószínűleg önök is is. Bízunk benne, hogy a jelentések, az elemzés hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább képe legyen önöknek. Mi a tényekkel, a gazdasági szempontokkal szeretnénk alapvetően foglalkozni. Most azonban, hogy és uraim, ennek az elemzésnek a fő tapasztalatait szeretném megosztani önökkel és természetesen előre tekinteni a jövőbeli szabályozás irányába, a mobilpiac jövője irányába a javaslatot követően. Ez 2022-ig terjedő időszakot jelent, természetesen attól függ, hogy hogyan tekintjük a belső piacot, a szolgáltatások belső piacát ami a bizottság javaslatát illeti a berek osztja azt a szándékot, hogy alacsonyabb legyen az ár, átláthatóbbak legyenek az árképzések, fenntartható legyen a verseny, a berek is ezért jött létre, ugye az egységes digitális piac előmozítása érdekében, amit az elmúlt öt évben tapasztaltunk az az, hogy a, a barangolási szabályozás jelentős előnyt hasznot hozott a fogyasztók számára, hatékony volt a kulcs területeken, ugyanakkor a költségek is gyorsan zuhantak, és ezért még továbbra is elég nagy a különbség Mm, az árak és a bekerülés között, és ez egy kicsit kínos számunkra is. Úgy gondoljuk, hogy a barangolás oldali szabályozás szükséges lesz még egy darabig. Ahogy a bizottság, mi is úgy gondoljuk, hogy a piaci viszonyok egyelőre nem biztosítják az észszerű árakat a fogyasztók számára a nagybani és a kiskereskedelmi szabályozás is szükséges marad még egy darabig különösen a maximált árak, az árplafon a nagykereskedelemben és a kiskereskedelemben nagyon fontos. Egyetértünk a bizottsággal, hogy ezek a maximált árak egy idő után kivezetésre kerülhetnek, amikor a, a belföldi mobilárakhoz közelít már a barangolására. 2015 felé tervezik ezt elérni a digitális ágenda szerint. Középtávon megvalósíthatónak tűnik, hogy egységes európai tarifa legyen, ami benne van a barangolás, az SMS küldés és az adatszolgáltatás egyaránt. Ettől még elég messze vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy általánosságban a bizottság javaslata jó lépést tesz ebben az irányban. Na most, hogyha az adat roamingot tekintjük, üdvözöljük, hogy új garancia jellegű Um, maximált árakat vezetnének be a kiskereskedelemben. Láthattuk, hogy reklámoznak bizonyos promóciós, akciós tarifákat, de nem mindenütt, és indokolatlanul magasak ezek. A plafonok, amelyeket bevezetnének, lehetővé tennék, hogy a rendkívül magas árak megszűnjenek a fogyasztók számára, és úgy tűnik, hogy nem torzítaná ez feleslegesen az adatroaming versenyt a volumen növekszik, és a Wi-Fi valószínűleg verseny nyomás gyakorol majd. Valószínű, hogy a nagy felhasználók, így az okostelefonok használói sokkal alacsonyabb tarifákat szeretnének, mint a maximált ára ugyanis az okos telefonokat nem lehet gazdaságosan használni külföldön. Viszont ahogy ez a, az igény emelkedik, és az árak, a bekerülés csökken, abban bízik a berek, hogy a távközési szolgáltatók oda fognak figyelni az okostelefon gazdák szükségleteire. Hogyha a bizottság struktúrált javaslatait tekintjük, egyértelmű, hogy senki sem akar belső árszabályozást, a berek semmiképpen, ezért egyetértünk a bizottsággal, hogy a maximált e, árak fenntartása mellett struktúrált megoldásra van szükség. Struktúrált megoldásra, ami orvosolja a piaci zavarokat és erősíti a versenyt egészen addig, amíg a kiskereskedelmi árszabályozást fel lehet számolni. Kérdés, hogy mikor lesz ez. Mm, gyorsan kell a megoldást megtalálni, különben a lehetőség lehet, hogy elszáll. Mm. Barangolás piacán túl sokáig tartott ez a folyamat. Mm, mint említettem, a megfelelő nagykereskedelmi barangolási árak végsősoron európai egységes díszabás kialakítását tennék lehetővé. Úgy gondoljuk a berek részéről, hogy a kielégítő strukturális megoldást még nem találták meg. Kielégítőn azt értjük, hogy olyan megoldásra van szükség, ami a versenyt és a fogyasztók hasznát a technikai szükségletekkel összhangba hozza. Néhány strukturális megoldást javasoltunk a februári eh, jelentésünkbe, de ma nem találjuk ezeket kielégítőnek már. A eh, bizottság azt javasolta, hogy válasszuk szét a dolgokat. Eh, a fogyasztó fordulhasson a belföldi szolgáltatásokért az egyik szolgáltatóhoz, barangolásért a másikhoz, anélkül, hogy készüléket kellene váltania. A A bizottság nagyon sokat foglalkozott ezzel a szétkapcsolási javaslattal. Szerintünk van ennek előnye, de a eh, hasznával kapcsolatban azért igazából nem vagyunk eh, annyira meggyőződve verseny szempontjából a másik nagykereskedelmi megoldás, eh, nagykereskedelmi ár csökkentése és az általános nagykereskedelmi hozzáférés lehetővé tétele, ez lehetővé tenni a jelenlegi szolgáltatók számára, hogy vonzóbb barangolási árakat kínáljanak, és új szerepvállalók is megjelenhetnének. Ez fontos lenne a kiskereskedelmi barangolásban, egy virtuális szolgáltató, vagy valós szolgáltató lehetne ilyen. A duális MC, amit javasoltak, valószínűleg nem sokat tenne hozzá a nagykereskedelmi árcsökkentés hasznához. Az biztos, hogy a duális MC-t nagyon sok időbe telne és pénzbe bevezetni. A Berek úgy tudja, hogy új opciók alakulnak most ki, ezt még nem lehet tudni, hogy melyik fog győzni. Mindenképpen üdvözöljük az ágazat kezdeményezéseit reméljük, hogy hamarosan kialakul az igazán kielégítő megoldás. Lehet, hogy több megoldás kombinációja lesz ez. Pillanatnyilag még túl korai lenne ítéletet mondani. Ez azt ösztönözzük, hogy a szétkapcsolásról csak akkor szülessen döntés, hogyha tényleg meggyőződtek róla, hogy a fogyasztó számára ez hasznot hajt, és nem drágább bevezetni, mint amennyi előnyt jelent. Olyan megoldás kell, amit viszonylag gyorsan és gazdaságosan lehet bevezetni, ugyanakkor a piaci szereplő kritikus tömege elfogadja, és kereskedelmileg van értelme. úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmileg indokolhatatlan megoldások nem segítenek a fogyasztónak. Nagyon nyitottak vagyunk az opciók megvitatására, rendelkezésére állunk a bizottságnak és a, az ágazatnak is. egy kicsit elővigyázatosabban fogalmaznék, mint a bizottság a szétkapcsolási megoldással kapcsolatban. Következésképpen úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedelmi árszabályozás nem számolható fel addig, amíg a piaci viszonyok nem normalizálódnak. Jelenlegi szabályozás hoz képest néhány parlamenti képviselő azt akarta, hogy a, az árplafont szüntessék meg. Általában egyetértünk ezzel, de úgy gondoljuk, hogy ez még túl korai lenne, a fogyasztóvédelemben kockázatos lenne hogyha néhány évig még megmaradnak a kiskereskedelmi maximáltára, akkor természetesen meg kell vizsgálni, hogy milyen szinten legyenek ezek az árak. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az Európai Bizottság minél hamarabb szeretné a versenyt lehetővé tenni a stratégiája szerint az új szerepvállalók azonban a bizottság szerint a túl alacsony árak miatt nem fognak megjelenni. Másfelől nem szabad túl magas maximált árat megszabni, mert akkor nem segítünk a fogyasztóknak. Nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni, és nincsenek tudományos képletek, amelyek segítenének, ezért nagyon egyetér, együtt érzünk a bizottsággal a berek részéről, úgy gondoljuk, hogy 2014 alacsonyabb maximált árakra van szükség, ugyanis a 200 os kiskereskedelmi ár is azt jelenti, hogy három szorosa a kiskereskedelmi maximáltár a nagykereskedelmi maximáltárnak, és ez lehetővé kell a versenyt, miközben a fogyasztók véleményünk szerint az alacsonyabb árnak köszönhetően védelmet kapnak. A bizonytalanságok miatt a hosszú távú ajánlások nehezen tehetők meg. A 2015-ös bizottság által javasolt felülvizsgálatnak teljes körülnek kell lennie. Át kell tekinteni egy sor kérdést szerintünk. Először is azt, hogy addig a strukturális intézkedéseknek betudhatóan vagy más miatt a piaci viszonyok átalakultak-e, és nem csak a gyakor, gyakori utazók esetében, illetve hogyan alakultak a bekerülési árak. Tíz év nagyon hosszú, az ármaximálásban, különösen a mobil adatszolgáltatás területén változnak a ráfordítások, két-három éves keretekben szabad csak gondolkodni szerintünk. Harmadik dolog, fontos szükséglet a maximált árak fenntartása, a nagykel kiskelerök maximálása közötti különbség, belső és barangolási árak viszonya. Végül pedig, hölgyeim és uraim, egy olyan dologgal is foglalkoznék, ami nem szerepel konkrétan a bizottság javaslatában, de szerintünk fontos, és amellett érvelünk, hogy vegyék bele a e, javaslatba, e, az IMCO e, illetékesítési területéhez tartozó kérdésről van ráadásul szó. A 2010-től bevezetett adatroaming javaslatokat úgy gondoljuk, hogy Európán kívül is meg kellene honosítani. Tudom, hogy ez nem, tudjuk, hogy ez nem olyan könnyű, de hallottuk, hogy több ezer eurós számlákkal jöttek vissza külföldről barangoló turisták, semmilyen védelmet nem élveznek az Európán kívüli magas árakkal szemben. Egyes államok önkéntes alapon bevezettek ilyen maximált árakat, úgy gondoljuk, hogy ez egy egységes piaci indokolt intézkedés lenne, Európában székelő céget nyújtják ugyanis Európában lakó emberek számára ezt a szolgáltatást Európán kívül. A bizottság javaslata érdekes javaslat, a bizottság és a berek számára egyaránt nagyon fontos, hogy minden fogyasztót figyelembe vegyünk. A gyakori és a kevésbé gyakori felhasználókat egyaránt elkötelezettek vagyunk a struktúrált megoldás mellett, ez kell, hogy a lényegét képezze az intézkedésnek. Fontos a nemzetközi barangolási eh, piaság, az ágazat és más szerepvállalók összefogásában eh, egészségesen működtetni. Fontos lenne fenntartani az egészséges viszonyok érdekében a maximált kiskereskedelmi árakat. A berek elkötelezett eh, abban az irányban, hogy mindenféle műszaki tanácsadással szívesen áll rendelkezésükre az elkövetkező hónapok során. Köszönöm. Uh, Nagyon szépen köszönjük ezt a világos és átfogó eh, bemutatást és prezentációt. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk. Egyébként a holland szolgáltatók társaságának ön az elnöke, mielőtt a berekhez került. Szeretném eh, azt is elmondani, hogy itt van a bizottság csapata is, és már hallottuk a hatástanulmányt a bizottság képviselőjétől, és hát azt gondolom, hogy ezt már hallottam, amit most elmondott a Berek vezetője, de azért ez is bizonyos hozzáadott értéket jelent. És az utolsó javaslata lenne különösen érdekes, a roaming felső határa, a roaming díjak felső határa Európán kívül, és hogyan tudunk hozzájárulni ehhez mi, mint belső piaci bizottság, nagyon sok munka eh, járhat ezzel, mint az előző eh, csomagok eh, kapcsán is, tehát hatalmas tömegről van itt szó, és még nehezebb a kérdés, hogyha más országok felé fordulunk, úgyhogy itt nagyon jó lenne egy innovatív megközelítés, hozzáállás, és egész biztos vagyok, hogy erre is vissza fogunk még térni. Kedves kollégák, akkor most kezdjük meg a vitát. Korhala asszony helyett ő kapja meg a kolléganő a szót. Nagyon szépen köszönöm. Csak egy másodperc. Mrs. Corolla regret. Korhala asszony sajnos nem tud jelen lenni, de volt más kötelezettsége. Finországban van jelenleg. Megengedik, akkor felolvasom, amit itt hagyott nekem, és hát néhány kérdést külön is kiemelnék. Majd ő azt mondja, hogy a roaming az egy nagyon fontos és érdekes kérdés, ami egyre több európai fogyasztót és vállalkozást érint, és ahogy kiderül az elemzésekből, az előző roaming szabályozás szabályozások, az egyes és a kettes nagyon komoly előnyöket hozott, noha a piac még nem változott jelentősen, de az okostelefonok, az új felhasználási formák és a teljesen új üzleti modellek száma egyre nő, és nagyon nagy sebességgel, és nekünk is gyorsan kell cselekednünk, hogy keretszabályozást hozzunk létre, ahol a verseny kialakulhat az adatok esetében a roaming díjak között. És Korhola asszony szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy milyen fontos ezt a munkát befejezni rövid időn belül, illetve megállapodásra jutni első olvasatban a kérdésről. Én azt szeretném kérdezni, ha lehet, ezek nagyon érdekes javaslatok, amelyeket hallottunk, de én szeretném megemlíteni, hogy a kiskereskedelmi díjak, ugye, a végzültetési díjak, azok még mindig nagyon magasak, 300%-a a nagykereskedelmi árnak ez a retail cap. Ez még mindig nagyon sok. A nemzeti piacokon 30-40 és nincs igazán lehetőség a versenyre ezen a mázson belül. Még egy dolog. Azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a felső határérték növelésénél, és több időre van szükség, hogy megnézzük, hogyan reagál a piac. És végül nagyon szükséges egy politikai üzenetet megfogalmazni a politikusoknak, polgároknak, akik amikor dolgoznak, tanulnak, utaznak, nem akarnak sokkal többet fizetni, mint amennyit általában otthon fizetnek. A fő üzenet az az, hogy nem, hogy a telefonálás, az SMS-ezés vagy az internetezés az rendkívül olcsó lehet, de nem lehet nagy lényeges különbség a között, hogy otthon használják-e, vagy határon átnyúlóan. Szóval a határ az ugye nem is létezik már. Éppen ezért a szétválasztás az egy strukturális intézkedés, a decoupling, és ez egy nagyon fontos kérdés, és hát én egyetértek azzal, amit mond, csak lehet, hogy más politikai lehetőségeket is meg kell nézni, például room like, room like home. Tehát legyen olyan, mint otthon, azaz a nemzeti tarifa plusz a költségek, amelyek nem lehetnek magasak, sőt, alacsonyak. Ez az opció, ez megfelelhet a digitális agendában megfogalmazott céloknak. És hát a parlament, a bizottság egy tanulmányt készíthetne erről. Még nincsenek erre vonatkozó tanulmányok, hogy ez hogyan befolyásolná a piacot. A hatás tanulmányban ugye az, az, azt hallottuk, az eléggé felületesen jelent ez meg, ott hogy egy igazán komoly felmérés nem készült erről, csupán egy fél oldal volt erről az opcióról, még a többi lehetőségeket sokkal tüzetesebben eh, vizsgálták. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy eh, a Berek mit gondol erről az opcióról, hogy Rome like home, azaz legyen ugyanolyan, mint otthon. Köszönöm szépen. Eh, most nem tudom, hogy ki van itt. Krajcman úr itt van, ugye visszatört, visszatért a barangolásából, úgyhogy szólhat hozzánk. Köszönöm szépen. Csatlakoznék ahhoz, amit a kolléga nő az imént mondott. Nekem azt mondták, hogy nem olyan egyszerű technikai körülményeket megteremteni, annak érdekében, hogy egy mobil számról aztán egy másik hálózatba beléphessünk, annak érdekében, hogy alacsonyabbak legyenek a roaming, azaz a barangolási költségek. És érdekes alternatíva volna az is, hogyha azt mondjuk, hogy vegyük a költségeket, és azokat az otthoni barangolási költségekhez társítjuk, a kérdés, amelyet egyszerűen csak felszeretnék tenni, az, hogy ön ugye bíráló módon is megszólalt, mondván technikailag nem lehet ezt olyan egyszerűen megoldani. A kérdés az, hogyha rövid távon, két-három év alatt lehet csak implementálni a technikát, akkor van-e ennek alternatívája, és ha van, akkor érdemes lenne ezekről beszélni, mondván, hogy a célt, és ebben mindannyian egyetértünk, elérhető. Szükség van az adatmennyiségre is. Nem csak arról van szó, hogy az ember csak telefonálni akar, előfordulhat, hogy külföldön az internetet is szeretné használni az ember is. Ilyenkor nagy adatcsomagokról van szó. Ez okoz igazán gondot, hiszen hatalmas költségeket okoz. Szeretném ennyiben hagyni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Engström úr a szó. Köszönöm szépen. Először is egyetértek mind a három előttem szólóval. Igen, kell szabályozás. A mostani nem működik jól. Ez nagyon fontos a belső piac számára. Én is egy kicsit kételkedem a strukturális megoldásokat illetően. Ez jó, bonyolult és drága is talán megvalósítani. Biztos, hogy időbe telik. De hát oké. Okay. Tehát vannak kételjeim. A legfontosabb szerintem az az ár felső határa, tehát a price cap és ez lehetővé teszi az új üzemeltetők számára és a piacra lépést. Tehát legyen meg a végső díj, és ez bizonyos előnyökkel jár nyilvánvalóan a fogyasztók számára. Erről már volt szó a bizottságban egy idő, ideje, és nekem vannak barátaim, akik nagy telefonüzemeltetőknél dolgoznak, a 1 gigabyte előállítási költsége, tehát most nem megabájtokról beszélünk, mert ez teljesen összezavar. A gigabyte az reálisabb, az egy tipikus okostelefon felhasználó, az ennek egy fél gigabájtot használ. Havonta, na most ennek a költsége, előállítási költsége kevesebb, mint egy euró, egy euró vagy egy dollár. Tehát számomra a kereskedelmi felső határa 10 euró az mm, megfelelő, és ez az operátorok számára nagyon jó marzsokat biztosíthat, hogy további kapacitásokat építsenek ki. Az egésznek a lényege ugye az a szabályozásnak, amire ö, törekszünk, hogy egy igazi belső piac jöjjön létre, mert a, hogy az okostelefon használók ne is gondolkozzanak azon, hogyha utazgatnak Európában, hogy mi mibe kerül. Tehát, eh, eh, és ugyanakkor szükséges, hogy új infrastruktúra legyen, legyenek befektetések de az előállítási költségek az ugye eh, nagyon kevesek, és ez az 1 euró, 10 euró, ez észszerűnek tűnik számomra. Volt, aki 20 eurót javasolt felső határként. Hát ezt meg kell vitatni, meg kell beszélni. Igen. Úgyhogy mm, mit gondolnak ezekről a az árszintekről az adat roaminggal kapcsolatban, ez lenne a kérdésem. Mielőtt egyéb képviselőknek megadom a szót, Gebhardt asszony is akart még szólni, de én magam is szeretnék egy kérdést felvetni. Ön említette ezt. Ez egy megoldás lenne, hogy segítsünk a fogyasztóknak barangolni Európán kívül. Én azt hiszem, hogy ez is fontos, és javaslatot kell tennünk erre is, nekünk is, mert ez is komoly előnyel szolgál a, a fogyasztóknak, és jó lenne, hogyha roaming díjak csökkennének más területeken is. No, de az általános kérdés, amit ön felvetett a bevezetőjében, egyetértek azzal a megközelítéssel, amit ön alkalmazott, a strukturális intézkedéseket nem elemeztük és fejlesztettük ki oly módon, ahogy kellene, és ez bizony időbe fog telni. Nekünk a feladatunk az, hogy az elrakat ellenőrizzük, és ezt meg kell állapítani úgy, hogy fenntartható legyen a beruházás, és önök vannak közel a piachoz, tehát az ön javaslatai a társaságoknak kisebb marzsot hagynak, mint amit a bizottság javasolt. És ezt hiszem, hogy a parlament is E, ezt a nézetet vallja összességében. Ami az adat kérdéseket illeti, jelenleg az az érdekes, hogy számos olyan terv szerepel, amely majd megjelenik a kínálatban páneurópai európai alapon az adat data usage területén, az adatfelhasználás területén kollégáim is már élnek néha ezekkel a szolgáltatásokkal. Ezek pán-európai, Európára kiterjedő szolgáltatások, és van egy primér szolgáltató, aztán egy szekunder szolgáltató, és összekapcsolódnak a hálózatok, és ez egyre jobban el fog terjedni, ahogyan a mobil hálózatok fejlődnek és bővülnek. Másodszorban sokan ö, szeretik a fix költségeket, ö, ahol esetleg korlátozott az adat hozzáférés, ha nem, akkor nehezebb a költségek. Ö, meghatározása, de biztosítani kell, hogy a szabályozás az ne akadályozza az üzemeltetőket abban, hogy innovatív csomagokat állítsanak össze a fogyasztók számára. Nekünk azt kell elérni, hogy a verseny meglegyen, nagyobb legyen, és nem szabad állandó megoldásokra törekedni, amikor az innovációt is elő akarjuk segíteni. A duális megoldást is meg kell gondolni, de a nagy kereskedelmi árak azok, azok meghatározandók, meg kell nézni, hogy hogyan tudnak ők árat meghatározni, illetve milyen módon lehet az árakat meghatározni hogyan lehet biztosítani, hogy a hozzáférést az emberek meg tudják fizetni a roaminghoz, ugyanúgy, ahogy a wifi eh, szolgáltatáshoz is hozzá lehet férni, ahol a wifi rendelkezésre áll, a wifi hotspotokon. Tehát egyszerűen az ember eh, bekapcsolódik eh, és, és fizet. Szóval itt még megoldásokra van szükség, sokszor ezek nagyon óvatosak, nagyon sok előírást tartalmaznak és a másik megjegyzésem az utolsó az az, hogy ezzel a roaming csomaggal nagyon sokak érdeklődését felkeltjük. Tehát a mobil kommunikációs szolgáltatók világosan látják, hogy strukturális megoldásra van szükség, tudják, hogy lesz átmeneti időszak, és természetesen erre szükség van, és a részletek fontosak a fogyasztók számára, és nekünk éppen az a feladatunk, hogy megnézzük a különböző aspektusokat, hogy a fogyasztók jobban tudják hasznosítani ezt biztosított legyen a hozzáférés számukra. Tehát nekünk a fogyasztói perspektívából is kell lesz nézni, hogy fogyasztó központú csomag alakuljon ki, ugyanakkor az innovációt is elő tudjuk segíteni. Kérdezem, hogy ki szeretne még szólni. Akkor nem láttam önt ott hátul, bocsánat, hogy kihagytam, de akkor először megengedi, ugye, hogy Gebhardt asszonynak adja meg a szót, és utána majd ön. Evelyn. Köszönöm szépen, sok minden elhangzott, már nem szeretném megismételni mindezt. Két kérdést szeretnék csak felvetni. Egyrészt itt vannak ezek a virtuális struktúrák, amelyeket említett. Ahogy a Malcolm is elmondta, nekem vannak azért kételjeim ezzel kapcsolatosan. Mindig gondom van azzal, hogyha elhagyjuk a rágazdaság területét. A legutóbbi időben láttuk, hogy a pénzpiacokon ez mit jelent. Nagyon fontos elgondolkodnunk azon, hogy mindez hogyan is működjön majd a jövőben. Szeretném, hogyha még egyszer közelebbről elmondaná, hogy mire gondolt a nagykereskedelmi bevásárlás kapcsán, ahol aztán határokon átnyúlóan tovább lehetne értékesíteni a termékeket. Ebben az esetben nem nyitunk-e meg egy újabb piacot, ahelyett, hogy támogatnánk az embereket. Szeretném tehát tudni, hogy ez pontosan hogy is van. A második kérdésem egy olyan kérdés, amelyet még senki nem említett eddig. Évek óta vitatkozunk már a témáról, de a vállalatok felelőssége, főként azok felelőssége, amelyek Európa szerte vagy akár globálisan is tevékenykednek, de úgy viselkednek, mintha csupán nemzeti egységként működnének. Hogy példát említsek, itt van Korea de Campos kolléga. Tegyük fel, van egy szerződése egy portugál vállalatnál, nekem ugyanannál a vállalatnál Németországban, és egymással itt Belgiumban telefonálunk. És annak ellenére, hogy egyetlen egy vállalatról van szó, ahol mi szerződést kötöttünk, mégis barangolási díjakat kell fizetnünk mindkettőnknek, tehát magasabb díjakat kell fizetnünk, mint normál esetben. Hogyan lehet ehhez a témához közelíteni? Én egyszerűen nem látom, hogy ez miért lenne jogos. Hogyha ő egy másik vállalatnál kötött volna szerződést, akkor még értem a dolgot, de hogyha gyakorlatilag egy azon vállalaton belül történik mindez, azt kell, hogy mondjam, ez nem jogos, ez pénzcsinálás. Kicsikarják gyakorlatilag ben, belőlünk a pénzt. A vállalatok tulajdonképpen kihasználják a nemzeti struktúrák adta lehetőségeket, és én azt szeretném, hogyha nem állami, államokként látnánk a tagállamokat csupán, hanem megvizsgálnánk, hogy hogy néz ki a vállalatok felelősség ebben a kérdésben. That's true. Of course, each of you do have an account. Ugye mindenkinek nyilvánvalóan van szerződése, és mindenki a saját csomagját fizeti. E, hát akkor most lehet, hogy egészen más a családi csomagja Campos kollégának, mint önnek, Dion kollégája szó. So, Elnök úr, őszintén szólva nem tudom, hogy árnyék jelentés felelős vagyok-e vagy nem. A GUA e és a GL éppen átmeneti időszakot él, ezt talán tudják. Franz Franzen kivált, és most egy kicsit beindult a rotáció, és jövő héten majd közlöm a titkársággal, hogy ki minek az árnyék jelentés felelőse, de most én foglalkozom ezzel a kérdéssel. Először is egyet értek azzal, amit Túnasszony elmondott. Egy kicsit furcsa ez a dolog. Én, a holland, eljövök Brüsszelbe, aztán ahogy átlépek a határon, a sokkal többe kerül a telefonálás holott a távolság a lakóhelyem és Brüsszel között nem nagyobb, mint a lakóhelyem és más, mint a, a, a társaság és a másik között. Szóval gyakorlatilag ez az embernek a saját országa Hollandia, de ez a rendszer, hogy ez a határon való átlépéssel egyszerre csak változik, és egy sokkal drágább tarifa lesz érvényes, ezen azért el kell gondolkoznunk, és hát az lenne az igazi európai dolog, hogyha sikerülne egy technikát kialakulni, egy tarifát egész Európára, és nem fenntartani ezeket a mesterséges határokat. Egy kérdésem van Fontén úrhoz a szolgáltatások piaci jellegével kapcsolatban, amelyekről beszélünk. Egy jó ideje a felső határ Megvan ugye a bizottság itt már végzett előzetes munkálatokat, és az Európai Unióban ezért nagyon hálásak is vagyunk. Tényleg komoly munkálatok történtek már itt, de véleményem szerint még mindig nincs esélye a versenynek a piacon. És azt kérdezem Fontén úrtól, hogy egyáltalán lehetséges-e ezen a területen igazi versenyt kialakítani, igazi versenytársakkal, konkurenciával, és ha igen, akkor mikorra? És van egy másik kérdés, ezt mint fogyasztó teszem fel. Ugye ha a fogyasztóvédelem, ha fontos, ahol a fogyasztónak nagyon nehéz a döntés, akkor ez éppen a mobil telefónia. És itt akkor ajánlatok vannak, olyan sokféle, hogyha az ember ezt össze akarja hasonlítani, akkor tanácsadóra van szüksége. Úgyhogy jó lenne, hogyha ez egy kicsit transzparensebb lenne. Egy javaslat tehát a roamingot válaszok le a, az otthoni handy mobil használattól, de akkor lehet, hogy még bonyolultabb lesz. Tehát lehet-e valahogy a piacot átláthatóbbá tenni az ügyfél a, a fogyasztó számára, hogy jobban tudjon választani a különböző ajánlatok között? És még egy kérdés, ez az engem személy szerint is érint. Én ugye ez ugyanúgy fogyasztó vagyok, és én szerettem volna eh, megújítani az előfizetésemet, és eh, nagyon drága volt a nemzetközi adatforgalom, és azt mondták, hogy na jó, hát ha vállalkozó lenne, akkor tudnánk önnek egy vállalkozói csomagot ajánlani, és az eh, sokkal olcsóbb lenne. De hát vállalkozó vagyok Hollandiában, önálló vállalkozó, és akkor cégként jelentkeztünk, és most megkapjuk a csomagot az üzletemberek számára. Nem furcsa ez, hogy vannak ilyen különbségek? Nem kellene ezt valahogy másképpen megoldani? Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelezném, hogy az egyetemleges szolgáltatási eh, csomagban nagyon sokat foglalkoztunk a szerződési átláthatósággal. Ön az egyetlen holland eh, képviselő ma. Eh, azt kérem, hogy a kollégák röviden szóljanak. Kölde Campos úr, Zsúra asszony, Schwab úr jelentkezett, Sárdemoza asszony is. Tíz percünk van, azt kérem, hogy röviden tegyék meg észrevételeiket. Körül de Campos úr következik. Ezúttal angolul fogok beszélni. Jól értem, hogy a nem telített piacon a maximált ár fontos eszköz lehet az új szerepvállalók odavonzására hiszen van ez a maximáltár. Tisztességtelen a helyzet azonban, ez egyik legnépszerűbb dolog 2004-ben a roaming döntés volt az európai körében, és az összes szavazónk azt várja, hogy még nagyobb kedvezmények legyenek. Azt említették, hogy a technikai megoldások nehezen alakíthatók ki, de hogyha de az újonnan beszállóknak az elvárásai nagyon alacsonyak néhány, a néhány első év során. Miért nem lehet határozott idejű szerződéseket kötni ármaximálással? Vagyis megtartanánk a maximált árakat, de csökkenő tendenciával, hiszen megvan ez az árrés, a határozott idejű szerződésekre. Hogy módon, hogy minden e, fogyasztó tudja a kezetektől fogva, hogy e, szerződést lehet váltani, változtatni, illetve e, a szolgáltatók is tudják, hogy változni fognak a szerződések. Tudom, hogy ez nagyon nagy bürokráciát jelent, de hát biztos nem vagyok én tisztában az összes műszaki paraméterrel, mindesetre érdekelne a véleményük. Sárdemezer uh, kollega következik. Pratzabilt asszony utána, aztán Schwab úr, aztán Rule asszony. Yes, skal nok gøre det kort. Igen, röviden fogok beszélni csak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor ezzel az Európai Bizottsági Javaslattal foglalkozunk, nagyon egyértelműen hangsúlyozzuk, hogy a mi célunk az, hogy ne legyenek árkülönbségek a belső piacon belül. Egységes piacról van ugyanis szó, és a barangolási árak is ezt kell, hogy tükrözzék. Úgy gondolom, hogy ezt hangsúlyoznunk kell, sokkal jobban kell hangsúlyoznunk, maximáltárakról beszélünk, meg arról, hogy a cégeknek legyen profitábilis a tevékenység. Szerintem pont az ellentétével kellene foglalkozni. Ne tegyük lehetővé ezeket a nagy árkülönbségeket. Azt kell hangsúlyozni, hogy nem szabad, hogy attól függően, hogy az ember hol lakik, különböző árakat fizessen a telefonálásért. Van egy kérdésem. Eddig még nem figyeltünk annyira oda erre a jelenségre, de látunk példát olyan emberekre, akik határok mentén élnek, például német-dán határon, akik nagyon nagy számlákat kapnak azért, mert tudtukon kívül barangolnak, amikor a mobiltelefonjukkal online vannak. Gondoskodni kell arról, hogy ne kapjanak az emberek ilyen számlákat. Biztos, hogy van erre műszaki megoldás. Köszönöm. Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen, köszönöm Fontán úr a ismertetőjét. Az biztos, hogy az állampolgárok és a vállalatok is jól értik a barangolási díjak helyzetét, azt, hogy ezek milyen magasak. Kicsit aggaszt, az önök hozzáállása a maximáltárnakhoz. Ugye az átláthatóság, a szabad választás a szolgáltatók között, ez a legjobb módja a fogyasztó védelemnek, illetve a verseny előtti piacnyitásnak. Úgyhogy szerintem kevésbé kellene preskriptívnek és felülről lefelé haladónak lennünk, szerintem nagyon túlzó intézkedéseket hoztunk. Az emberek választási szabadságot akarnak, és kisebb költségeket nem most, hanem öt év. Nem öt év múlva, hanem most. Tehát túl messze van még az öt év. Meg kell nyitni a piacot, és bízni kell benne, hogy a verseny innovációt hoz, Szerintem a kiskereskedelmi maximált ár megakadályozza a versenyt, megakadályozza azt, hogy új szerepelők legyenek, és ez a 22-es csapdája. Kíváncsi lennék a véleményére. Elnök, azt hiszem, hogy Schwab úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Fonten úr, én is köszönöm a kis előadását. Nem csak Korea de Campos úr és Krecavild asszony között ülök, hanem a kettejük közötti, között található valahol az álláspontom is. Miért van az, hogy ez a kep ár magasabb, mint amelyet a szolgáltatók határoznak meg? Ez nem azt mutatná, hogy gyakorlatilag nagyobb versenynek is helye lenne? Rüle asszony. Én is rövid leszek, a határrégióról szeretnék szólni néhány szót. A svájci határ mentén az a helyzet, hogy ott a mobil szolgáltatók abban versenyeznek, hogy kinek van a legnagyobb, leggyorsabb szervere, és a, megpróbálják a határ másik oldalán élőket is magukhoz csalogatni, hogy a magasabb barangolási költségeket zsebre tehessék. Ez nem fair, nem tisztességes magatartás, mégis napról napra ezt láthatjuk. Aztán, ami a volumen kérdését illeti, ezt az egyik kollégám már említette, egy olyan szolgáltatónál vagyok, aki azzal reklámozza termékeit, hogy már most külföldön azt kínálja gyakorlatilag a fogyasztóknak, ami majd a jövőben lesz igazán, valósul majd igazán meg. Egy hétre 50 megabájtot kapok. Ha az ember e-maileket tölt le, akkor már két-három nap alatt elhasználta ezt az adatmennyiséget, és utána még többletet kell fizetni. Ezért nagyon fontos megnézni, hogy milyen a kínálat, és nagyon fontos a vol volumen díjszabás kérdése is. Slightly beyond this proposal at the moment. A vállalkozói díjszabások kicsit túlmutatnak ezen a javaslaton. Nagyon köszönöm az sok érdekes hozzászólás. Most azt kérem Chris Fontentől, hogy a felmaradt rövid időben reagáljon ezekre. Némelyikre, vagy mindegyikre, önök úr? Hát megkaptuk a jelentésüket. I'll be happy to, uh, Chairman, but I... Természetesen megpróbálom. Uh, kérdések többségét megválaszolni. Elnök úr, hogyha nehézségem lesz, akkor Jim Libnerhez fordulok majd. Szóval a verseny leviszi az árakat. Igen, mi egészen komolyan hiszünk ebben a bereknél. Túl magasak a kiskereskedelmi árak. Egyetértünk alapvetően ezzel, a jelentésünk is ezt mondja azt kérdezik, hogy miért nem lehetne a belföldi marzsokat alkalmazni a barangolásra is, az áréseket. Hát úgy gondoljuk, hogy kicsit különböznek a költségek, ráfordítások, meg a versenyt is szeretnénk ugye ösztönözni. Úgy gondoljuk, hogy van még mozgástér, de azért nem tudunk ideig valószínűleg elmenni. Krocman úr, bírálta a struktúrális megoldást. Mi egyetértünk ezzel, mi is szkeptikusok vagyunk, de azért sok mindenre egyetértünk, és nagyon sokszor felvetődött ez itt a kérdezés során, hogy nem kellene árat szabályozni, egyáltalán nem kellene árszabályozással operálni. Persze, persze, hát ez nagyon fájdalmas, jó lenne megszabadulni ettől és egy normális piacot kialakítani, ami még nem alakult ki. Igazából arról tudunk csak vitát folytatni, hogy milyen gyorsan és milyen módon tudjuk kialakítani ezt a normális piacot, ahol mindenhol ugyanolyanak az árak. Tehát nem szabad azt feltételezni, hogy vég, a végsőkig, a végtelenségig fennmaradnak ezek a e, szabályozott árak. Én nem vagyok politikus, de úgy gondolom, hogy senki sem akarja ezt. Lindström asszony a struktúrál megoldásokkal kapcsolatban, struktúrális megoldásokkal kapcsolatban egyetértek sok mindennel, aztán rákérdezett nagykereskedelmi adat áraknál mit javaslunk. Nébleton úrhoz fordulok ezzel kapcsolatban. Általában azt gondolom, hogy korrekt azt mondani, hogy a bizottság maximált árakat javasolt, közelieket a berekjavaslataihoz. Két dolgot szeretnék itt megemlíteni. Az NRA-knál nem sok tanulmány készült, a nemzeti piacokat nem szabályozták, úgyhogy a ráfordításokat nem ismerjük igazán. Foglalkozunk most ezzel, becsléseink vannak csak ideiglenes előzetes becslések, abban bízunk, hogy jobb költségmodellek fognak hamarosan rendelkezésre állni. Ekström úr által említett költségbecslések elég közel állnak ahhoz, ahol, amit mi becslünk, de a költségmodellezés itt elég nehéz. Na most az ár maximálásnál a legfontosabb ugye itt a nagyker és kiskerár viszonya egymáshoz, és a bizottság által javasolt árrés biztos, hogy elég nagy vonalú ahhoz, hogy új szereplők jelenjenek meg a piacon. egyes képviselők szerint alacsonyabb árakat, kis árakat is meg lehetne szabni, és akkor is lenne még mozgástér. Na most ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a jelenlegi maximáltárak nagy mozgásteret adnak, lehet kisebb árakat számlázni, a szolgáltatók mégsem számláznak kisebbet, pedig az is megérné még nekik Úgyhogy az a helyzet, hogy az új szereplők esetében nagy nyomás érvényesülhetne. Öt percet kaptam az elnöktől. Sajnálom, hogyha nem lesz lehetőségünk mindent megbeszélni, de később is nyugodtan keressenek meg. Pán-európai szolgáltatásokra kérdezett rá az elnök. Úgy gondolom, hogy lesz ilyen hamarosan, vannak is már ilyen kezdeményezések, de nem mindenhol elérhetőek. mindesetre ez pozitív jel. Gephardt asszony a virtuális struktúrákra vonatkozó kérdés. Lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, nem virtuális megoldás, hanem tényleges technikai megoldás. Az adat, forgalmazás árának csökkentésére otthon és külföldön. Ez egy effektív technikai megoldás, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nem túl bonyolult bevezetni. Gyakorlatilag filozófiai kérdés, hogy igazi piac -e ez, ahol a verseny egyáltalán lehetséges? Úgy gondolom, hogy igen. Őszintén hiszem, hogy egy bizonyos idő elteltével az kell, hogy legyen a célunk, hogy normális versenypiac alakuljon ki. Vajon de Campos úr is említett valamit ezzel kapcsolatban. Valóban készen állnak az új szerepvállalók, hogy belépjenek a piacra van lehetőség a számukra, úgyhogy még nagyobb nyomást kell gyakorolni a versenyre. 5 percet kaptam, úgyhogy sajnos itt most abba kell hagynom. Sajnálom, hogy le kell lépnünk, de nyugodtan keresenek meg bennünket. Jövő szerdán nyílik Rigában a hivatalunk, és szívesen látjuk Önöket, ha még nem jártak nálunk. Engem is nagyon kedvesen meghívott, Fontan úr, a megnyitóra nagyon szívesen mentem volna, de sajnos itt kell lennem. Még egyszer nagyon köszönöm a világos válaszokat, és nagyon sajnálom, hogy nem volt több időnk. Nagyon sűrű a délutánunk. Mindenképpen kapcsolatban maradunk berekkel, és a bizottsággal is, eh, aki a bizottsággal ugyanis már korábban eh, eszmét cseréltünk. Nem hiszem, hogy Tunen asszonynak le kéne zárnia ezt a témát, mindenről beszéltünk, és Korhola asszony hamarosan ismerteti velünk a határidőket. Ja igen, ez az ipari szakbizottságtól függ majd ma délután nevezik ki az előadójukat, úgyhogy nagyon jókor jöttek önök. Chris Fontaine és Jim Niblett mindenképpen tapsat érdemelnek a szakértelmükért. Köszönjük! I'm sorry, I couldn't give you more. It's a Yeah, take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 Hölgyeim és uraim, akkor átérhetnénk egy rendkívül fontos jogszabály eh, tervezetre. A lakó ingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződésekre vonatkozó irányelv tervezetről van szó. Megerősített együttműködésben foglalkozunk vele a Gazdasági és Monetáris Szakbizottsággal. Kielégítő egyezményt tudtunk velük kötni a mi bizottságunkban megszavazott részek a végső javaslat részét fogják képezni, ugye erről szól a megerősített együttműködés. Akkor Lechner urat üdvözlöm, a fogyasztói hitel jelentés előadója volt, Hajnap urat üdvözlöm az SSD-től, Bezói úr is itt van, Zsura asszony, Fox úr is itt van, de Jong úr, nem tudom, hogy elmented a Szállini asszony. Itt van. Pelé úr is itt van. Ugyanis ezzel a témával is ő foglalkozik a bizottságnál. Nem tudom, hogy az elnökségtől jött-e valaki. Még nem. Lechner úrnak megadom azt, hogy kérem, hogy röviden beszéljen, mert eh, összesen 50 percünk van aztán az árnyék előadók észrevételezik az ön mondandóját. Lechner úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a legfontosabbakat kiemelni. Az általános megjegyzéseimet is csak röviden felvázolom újra. Az Európai Bizottság megközelítése, hogy bele is vágjak, szerintem üdvözlendő. A bizottság egy mérsékelt javaslatot terjesztett elő, korábbi javaslatokhoz viszonyítva más összefüggésben. Gyakorlatilag a bizottság javaslata nem irányozza elő az egész terület újra szabályozását. Tudatosan ebben a keretben mozogtam, és a kollégákat is kérném arra, hogy foglaljanak állást a tekintetben, hogy egyetértenek-e velem ebben. Bővítés tehát nem történik, ez a nagy különbség Sánchez Prezédó kolléga jelentésével ez viszonyítva a kiegész sor további probléma kört és elgondolást és bevont munkájába. Érzelmileg szimpatizálnék ezzel, hogyha egy zöld könyvről vagy egy fehér könyvről lenne szó, de nem tudom, hogy nyok nélkül, meghallgatások nélkül a parlament részint teljesen új elgondolásokat hogyan akar elemezni, megítélni de nyilván ez összefügg azzal is, hogy viszonylag kevés idő áll rendelkezésre. Most rátérek a tartalomra. Gondom volt a címmel, ezt mindenképpen el kell mondanom. A zöld könyv és a fehér könyv esetében mindenképpen hitel szerepelt a címben. Úgy gondolom, hogy ez jobb megfogalmazás volna. Eltekintettem mindenképpen ennek ellenére attól, hogy javaslatot tegyek, de úgy gondolom, hogy az egyes és kettes cikkben kell, hogy szerepeljen a kedvezőbb megfogalmazás. Az irányelv olvasójának, hogyha a tartalomról van szó, akkor meg kell értenie, hogy melyek a legfontosabb dolgok. Tehát itt nem csak lakóingatlanokra vonatkozó hitelszerződésekre van szó, hanem mindenféle jelzálog hitel problémáról, és hogy itt fogyasztói hitelről van szó, ez is kiderül a szövegből, hogy az ember figyelmesebben elolvasva, de fontos, hogy ez ott álljon a szöveg elején. Szeretnék utalni arra, hogy igen nagy különbség van, és ez a piaci integráció korlátozott a lehetőségének oka is. A különböző tagállamok telek joga között, Spanyolországban és nagyrészt Franciaországban és a jelzálog hittel és az adott dolog szinte elválaszthatatlanul összefor egymással. Németországban a jelzálók hitelek 99%-a nem jelzálók gyakorlatilag, hanem más jellegű ö, dolog. Nem szeretném most részletezni, hogy ez mit is jelent konkrétan, de nagyon nagyok a különbségek. Németországban, és ez valóban így van, olyan hitelt vehet fel az ember, amelyel esetleg részvényeket vásárolhat, stb. Ilyen hitelt is jelzálog révén vehet fel, gépkocsit is vásárolhat így a fogyasztó adott esetben. Mindez ide tartozik, és kérdés, hogy ez valóban észszerű ezt mint felvenni a szövegbe. Szeretnék utalni arra, hogy az irányelve nagyon magas hiteleket is magába foglalna, hogyha Európa legjobban kereső befektető bankára közül az öt legsikeresebb hatalmas hiteleket venne fel különböző ipari komplexumok megépítésére, annak érdekében, hogy aztán azokat bérbeadja, adja, akkor ők is ezen irányelv hatája alá esnének, mert nem, mert tehát ez ide tartozna adott esetben, és kérdés, hogy ez a célt szolgálja-e. A, úgy gondolom, hogy nem lenne észszerű, hogyha egy hitelt, amelyet jelzálog alapján vesznek fel, akkor az irányelv hatályos, más esetben viszont nem. Fontos az egységesség tehát. És érdekelne, hogy önök hogy látják ezt a kérdést. És ezentúl Javasolnék egy kétmilliós felső határt is, hiszen az általam említett példa esetén hát a befektetőknek nem kell fogyasztóvédelem. És ami a pénzügyi stabilitást illeti, ez is rendkívül fontos, tőke, követelmények, Bázál három és így tovább, ezek érvényesülés is rendkívül fontos, de érdekelne, hogy ezt az összefüggést is hogyan látják. Úgy gondolom, hogy a két millión felüli hiteleket vegyük ki az irányelv hatája alól, és azokat is, amelyekre a fogyasztói hitel irányelv vonatkozik. Ezen túlmenően mindenütt, ahol a célt szolgálja, a fogyasztói hitel irányelv rendelkezéseit kell érvényesíteni véleményem szerint, nem tartom jónak, hogy az európai jogalkotó a tagállamot arra kényszeríti, hogy két külön jogszabályt alkalmazon ugyanarra a dologra. Adott esetben átvehetjük a fogyasztói hitelekre vonatkozó irányelv megfogalmazását is, annak érdekében, hogy világos maradjon a helyzet. Nem látom okát, hogy más megfogalmazást használjunk. Az ötös cikkről szeretnék most szólni amelyben az áll, hogy a bankoknak és annak munkatársainak a fogyasztó legjobb érdekét kell szolgálniuk. Lehet, hogy ez egy fordítási probléma. A méltányos, objektív eljárás és a fogyasztó érdekeinek figyelembevételéről van szó. A bank és a fogyasztó más-más szerepét semmibe veszi a jelenlegi megfogalmazás egy kicsit gyengíteném a szöveget. Nyolcas cikk, ez a reklámról szól. Egyrészt egy kicsit rövidítettem a szöveget, rövidítettem azt, hogy minek kell szerepelni a reklámban, hiszen a reklámnak rövidnek és velősnek kell lennie, mert pénzbe kerül. Semmiképpen nem értek egyet azzal, hogy figyelmeztetéseknek kellene szerepelniük a reklámokban már az is elég, hogy meg kell kérdezni az orvost, vagy a gyógyszerészt adott esetben, hogyha gyógyszerekről van szó, de hát vannak veszélyesebb dolgok annál, hogyha, mint hogyha az ember jelzálók hitelt vesz fel. Hogyha például sielni megy az ember, akkor minden felvonónál állítsanak fel egy táblát, hogy vigyázzon, mert eltörheti a kezét vagy a lábát. Hát aki hitelt vesz fel, az tudja, hogy adott esetben elveszítheti a tulajdonát. Legalább a reklámban ne szerepeljen ez. 9-es cikk, nagyon fontos cikk, a szerződéskötés előtti tájékoztatásra vonatkozik. Itt is a fogyasztói hitel irányelv rendelkezéseit vettem át. Az adóból való leírásra történő utalást úgy gondolom ki kell venni, azt hiszem, ez túlterhelné az adott hitelintézetet, illetve a munkatársait. Nem tudom, mi a helyzet a belső piacban, de nem tudom, hogy egy portugáliai banki munkatárs vagy ügyintéző, mikor tájékoztatnia kell egy német szemét, aki hitelt kíván felvenni az adott adó ügyi lehetőségekről, a leírás lehetőségéről, hát azt hiszem, hogy ez nem megvalósítható. Magának a fogyasztónak a dolga, hogy foglalkozzon az adóügyi vonatkozásokkal. Azonban úgy gondolom, hogy utalásra van szükség, ugyanúgy, ahogy az megtörtént a fogyasztói hitelekre vonatkozó irányelven is, különböző biztosítási ügyekben fel kell hívni a fogyasztó figyelmét arra, hogy adott esetben a megtakarított tőke nem fedezi a hitelt teljes egészében. A 9-es cikk második bekezdésben a határidőkkel van gondom, nagyon nehézkes a megfogalmazás, átfogalmaztam a szöveget. Ismét csak a fogyasztói hitel irányelv rendelkezéseit másoltam be. Nyilvánvalóan érdemes a 14 napos utalás megtartása, de vannak olyan helyek, amikor a fogyasztónak rövid távon van szüksége a pénzre, és nagyon gyorsan szüksége van rá. Ez is előfordul, Weiler asszony, ez nem ritkán előfordul, hogy egy fogyasztó, valaki, aki hitelt vett fel, annak az gyorsan pénzre szorul. A rendelkezések ellene, a vannak azért aggodalmaim, úgy gondolom, hogy az időben szó elegendő lenne. Ami a harmonizálást illeti ezzel kapcsolatosan a bizottság állást foglalt, a 9-es cikknek egy végső harmonizálást kell előírni a bizottság szerint, én ezt nem tartom helyén valónak. A tagállamoknak sokkal inkább jogukban kell, hogy álljon, hogy további tájékoztatást írjanak elő, többek között azért is, mert a helyzet, illetve a kockázatok a szerződés jog alapján, valamint a telekjog alapján már különféleképpen alakulhatnak a különböző tagállamokban. Itt tehát csak egy minimális harmonizálást tartok jónak, de hogyha az átláthatóság érdekében, hogyha egy adott tagállam további tájékoztatást ír elő, vagy a bank magától további tájékoztatást tekint jónak, akkor ezt egy külön lapon kellene említeni. 11-es cikk. Itt a probléma a következő, hogyha eredetileg meghatározzák már a kamatlábat, Nos, egy a jelenlegihez hasonló helyzetben, amikor a kamatlábak alacsonyak, akkor elnézést, javítom magam hogyha egy változó, a változó kamatlábak esetében előfordulhat, hogy bizonyos hitelintézetek egy éves kamatlábat határoznak meg, amely azonban eltér az eredetileg meghatározott kamatlábtól. Ez gyakorlatilag megtévesztheti a, azt, aki hitelt vett fel. Adott esetben egy os eltérés lehet a kamatlábak között. Én azt javasolom, hogy az eredeti kamatlábat kellene alapul venni, erről lehet vitatkozni, de természetesen tudom, hogy előfordulhat pontosan ennek az ellenkezője is egy inverz kamatláb struktúra esetében. Előfordulhat tehát, hogy felfelé tolódik el a valós érték, erről fontos tájékozódni. Máskülönben nem tartom jónak azt mondani, hogy meg kell tagadni a hitelt a 14-es cikkben. Adott esetben ez egyfajta tilalmat jelenteni. Én egy másik megoldást javasoltam, hogy dokumentálni kell, amivel gyakorlatilag világosá is válik, hogy azért nem egy hitelt tilalomról van szó. Zárásképpen a 18-as cikkről szeretnék még beszélni. Ö, idő előtti törlesztés, illetve kárpótlás. Politikailag ez a legvitatottabb pont, ezért nem tudom megérteni, hogy a megfogalmazásoknál, illetve ami a szakifejezéseket illeti, nem fogalmaz pontosan a szöveg, és lehetővé teszi a félreértéseket. Én a, hit, a kamat kárpótlás szót használnám, és a legutóbbi mondatnál, amelyet szerintem gyakorlatilag törölni kellene, gondoskodni kell arról, hogy a megfogalmazás ne térjen el a 18-as cikkben használt kifejezéseknél, ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti. Az embernek néha az a benyomása, hogy az Európai Bizottság gyorsan készít egy jogalkotási javaslatot is, hogyha valami nem tetszik, hát akkor itt vannak még a delegált jogi aktusok. Én azt gondolom, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. Én az összes delegált jogi aktust törölném, mert úgy gondolom, hogy ha már valami nem úgy működik, mint ahogyan kellene, akkor nem mondhassák azt, hogy hát a bürokraták, a jogi, az Európai Bizottság találta ezt ki, akkor a parlamentnek kell felelősséget vállalnia. És még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Túl rövidnek tartom a két hónapos határidőt, nem csak ebben az esetben. Nézzék csak meg, több száz delegált jogi aktusról van szó évente, a parlamentnek foglalkoznia kell a dologgal, két hónapos két hónapnyi ideje van arra, hogy jelezze, ha valami nem jó, és gondoljanak csak bele, mennyi ideig tart az, még a parlament megvizsgál egy-egy ügyet. Én nem tartom elegendőnek ezt az időt, talán három hónapra vagy még többre lenne szükség. Az Európai Bizottság szinte az összes, a szöveg minden részében változtatásokat eszközölhetne eredetileg. Nos, ami a ütemtervet illeti, október 26-a kérem a titkárságot, hogy javítson ki, ha nem jól mondom. Október 26-a tehát a módosítók benyújtásának határideje, és november végén szavazunk itt a szakbizottságban. De én személy szerint azért továbbra sem értem, hogy egy ilyen nagyon fontos témánál miért kell ilyen rövid határidőket szabni. Ez az önök dolga, de hát azért megérteni nem tudom mégsem. Köszönöm. Good, well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó beszámolót a menetrendet illetően, majd beszélek az Ekon bizottsággal, és ahogyan mondta az elején, hogyha vannak módosítások, akkor különösen a hatástanulmányból kiindulva, akkor nyilvánvalóan szükség van időre. Nos, akkor nézzük az árnyék jelentés felelősöket először. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Az EKON szakbizottsággal nem volt könnyű a hatáskör megosztás, és Nagyra értékelem, hogy hogyan sikerült ezt megoldani, és nagyra értékelem ugyanakkor az előadónak a pragmatizmusát is. Nagyon kevésé, tehát a transnacionális műveletek iránt nagyon kevésé nyitott piacon, lehet, hogy a harmonizációt nehéz megvalósítani. Néhány szempontot érdemes megvitatnunk, amit említett a bevezetőjében. Az első dolog a rendszerkockázat megközelítése. Az Ekon szakbizottság tagjaként szerintem a Bázeli Bizottság orientációira hagyatkozni nem elegendő. A rendszerkockázat, ami a jelzálóghitelekben található Spanyolország és Írország példája alapján valós. Az Európai Uniónak kezelnie kell ezt a kockázatot a fogyasztó védelmében, ugyanakkor a gazdasági stabilitás miatt is. Felvetődik bennem az is, hogy jó-e, hogyha az ingatlanfejlesztőknek nyújtott hiteleket kizárjuk a az alkalmazási területből ön is említette, két millió eurós küszöb fölött vannak ők, lehet, hogy a realitásokhoz kéne adaptálni az őket érintő szabályokat, de azt hiszem, hogy ha ő rájuk nem vonatkozik az irányelv, akkor egy célt nem fogunk tudni teljesíteni. Harmadik dolog, a tagállamokba átültetett szabályok ellenére fontos lenne a fogyasztási hitelek szabályozásához adaptálni ezt a szabályozást. Ez egy konkrét, specifikus banki termék, és jó lenne, hogyha tovább tudnánk menni, mint a meglévő szabályok, és szerintem a tagállami mozgástér részben oldja meg ezt a problémát felvetődik bennem a kérdés, hogy a származékos vagy kiegészítő termékekkel mi a helyzet. Jó lenne, hogyha a módosítóknál ezzel is tudnánk foglalkozni. Lechner úrral szívesen dolgozom majd együtt, illetve a többi árnyékelő adóval is. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló is úr. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok Lechner úrnak a erőfeszítéseiért és a munkájáért ezzel a komplex kérdéskörrel kapcsolatban, mint a jelzálog hitel. Nagyon támogatom mindezt. Ami a hitelek költségeit illeti, és a teljes hitel költségekkel kapcsolatban osztom azt a véleményt, hogy itt a hidet, hitelvédelemnek is bele kell ebbe tartoznia, de még pontosabban kell fogalmazni. Vannak költségek, amelyet esetleg nem ismernek, mint például a biztosítási költségek, az értékbecslés, vagy az egyéb díjak, például a biztosítás, vagy az a különböző díjak közjegyzői díjak, <laughs> ezek nagyon sok esetben világosabban meg kell, hogy jelenjenek, mert ez hatással van a költségek alakulására, és a teljes hitelmutatóban ezt figyelembe kell venni, és persze a kompenzáció is fontos, és itt a hitelfelvevő ő, ő, is viseli a költségeket. Nagyon fontos ez, és a különböző hirdetések kell kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt túl messze megyünk. Nagyon sok információ jelenik meg korai fázisban, és a televízióban és a rádiában, rádióban ezek a hirdetések nagyon rövidek költségokoknál fogva, úgyhogy inkább kevesebb információ jelenjen meg, és nézzük meg, hogy tájékozódni kell a különböző feltételekről, és azt is el kell mondani, hogy adott esetben a hitelfelvevő el is vesztheti a tulajdont, és hát minden fogyasztó tudja ezt a kockázatot, ismeri ezt, amikor hitelt vesz fel de ezeket az információkat a szerződés kötés előtti fázisban kell megadni, és ez a lista, ez rögzített, és itt nem szabad semmiféle delegálásra gondolni, ez egy rendkívül lényeges eleme, elem, amiről a parlamentnek és a tanácsnak kell dönteni, úgyhogy ez nem felhatalmazás kérdése. Ami pedig az információt illeti, biztosítani kell az egyenlő játékszabályokat a hitelintézetek és a közvetítők számára, hogy egyenlő feltételekkel tudjanak felvenni hitelt a fogyasztók az Európai Unióban, és ehhez harmonizációra van szükség, ami a felhatalmazás felhatalmazáson alapuló hogy aktust illeti, támogatom Lechner úr véleményét, hogy itt a számot korlátozni kell. És az utolsó megjegyzésem az és ezzel egyetértek, hogy akkor, amikor hitel képességet vizsgálunk, akkor sok esetben a szerződés kötési szabadságba ütközünk, úgyhogy azt gondolom, hogy meg kell vitatni azt a szöveget, amelyet Lechner úr javasol, és a kredit, a hitelképesség vizsgálat az fontos, hogyha automatikus döntéssel utasítják vissza a hitelnyújtást, akkor nem lenne ez egy bölcs megoldás és lehet, hogy a fogyasztó módosítja a hitelkéremet, és akkor megkapja a hitelt, vagy körbe megkerüli a rendszert, és ezzel az egész irányelva célját téveszti. Fontos megnézni az adatbázist, fontos tájékozódni arról, hogy hogyan lehet a döntést felülvizsgálni, de a hitel nyújtónak is vannak kötelezettségei és az egész logikai rendszert meg kell magyarázni, hogy mi alapján működik a rendszer. Ezeket a kérdéseket akartam felvenni, felvetni, természetesen vannak egyéb részletek is, ezt majd a módosító indítványaimban papírra vetem, és hát szeretném folytatni a vitát ezekről a kérdésekről a jelentés készítőjével. Köszönöm szépen, és most Rüle asszony a következő, aztán Fox úr. Én is rövid leszek. Köszönetet szeretnék mondani a jelentés készít kettőjénél már a fogyasztói hitel irányelv kidolgozásakor is együtt működtünk. Tudatosan mondtuk, akkor, amikor a jelzálók hitelekről volt szó, hogy nem szeretnénk hogy a piac indirekt módon megnyíljon. Itt elsősorban fogyasztóvédelemről van szó, nem másról. És ez így is történt, a javaslatot észszerűnek tartom, helyesnek, és az elvet, hogy itt a fogyasztói hitelről szóló irányelvhez kell igazodni, mert itt hasonlóságokra kell törekedni, és nehogy valamiféle inkoherencia alakuljon ki. Aki hitelekkel foglalkozik, sokan nem tájékozottak megfelelően, úgyhogy azt is támogatom, hogy itt legyen meg a, a koherencia. Ami a menetrendet illeti, én személyesen úgy gondolom, és támogatom azt, amit Lechner úr elmondott, hogy az ECON bizottságot kellene meggyőzni arról, hogy több időre van szükség, ugyanis akkor aztán elégedetlenség lesz a végeredmény. Ezren akarnak beszélni velem az ECON tervezetről, és mindig azt kell, hogy mondjam, hogy nem én vagyok az illetékes, nekünk lesz egy külön anyagunk, úgyhogy sokkal több hosszabb vitára van szükség, ezért jónak tartanám, hogyha egy kis nyomás alá helyeznénk az ekont, hogy legyen itt még további vita. Nem értem, miért olyan sürgős ez a dolog, amikor ilyen fontos a téma. Tisztességesen kell dolgoznunk, hát tudjuk, hogy ennek milyen gazdasági jelentősége van. És végül pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kapcsolatban igaza van, E, és teljesen mindegy, hogy milyen területen dolgozunk, de e, nem mindegy, hogy hol és ki szabályoz, úgyhogy azt gondolom, hogy a bizottságnak a tervezeteit úgy kellene előkészítenie, hogy ne legyen szükség sok felhatalmazáson alapuló jogi aktusra. Fox úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és Köszönöm Lechner úrnak is a munkáját ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Jónak tartom a pragmatikus megközelítést mind a hitel felvevő, mint a hitel nyújtó szempontjából. Nekem vannak fenntartásaim a bizottság javaslatait, illetően a tanácsadást, illetően, és a 79-es pontban támogatom a jelentéstevőnek az anyagát, hogy itt a gyakorlati követelmények fontosak, és hát, hogy a hitel nyújtó milyen információkat ad a piacon a hatályt illetően. Nagyon sok olyan termék van, amelyek kisebb termékek, és ezt tagállami szinten kell szabályozni és a rendelet, hogyha felveszük ezt az irányelv hatájába, akkor ez problémákat okozhat, úgyhogy bizonyos fajta kölcsönöket ki kell zárni, mint például a szociális hitel. Azt gondolom, hogy vannak egyéb hiteltípusok is, amelyek nem tartozhatnak a rend, illetve az irányelv hatája alá például a befektetési céllal vála, vásárolt ingatlanra felvett jelzálók. Úgyhogy itt a tagállamok esetében lehet lehetőség arra, hogy ne alkalmazzák az irányelvet én magam is osztom a vélemény alkodalmát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számát illetően. Remélem, hogy a bizottság figyel arra, hogy mit mondunk. Egyet értek azzal, hogy legyen egy európai standardizált információs anyag, ahol nagyon jól összefoglaljuk a lehetőségeket. Legyen egy ilyen információs anyag, vagy valamilyen dokumentum, amelyet a nemzeti tagállami szabályozóhatóságok is elfogadnak ha a rendszer működik, akkor nem kell azt lebontani, azt újra felépíteni magas költségekkel. Vannak fogyasztói ö, csoportok is, amelyek ezzel ö, foglalkoznak. Én örülök annak, hogy a ö, negatív hatásokat nem kell elmondani a hitelnyújtónak. És támogatom azt is, hogy ö, negatív hitel képességvizsgálat alapján megtagadják a hitelt. Ez ugye logikusan vezethet ide, ha így lenne, akkor semmiféle rugalmassággal nem élhetnének a hitelezők, és ez veszélyeztethetné a szerződéskötési szabadságot is sok esetben. A disclosure követelményeket illetően mind a bizottság, mind az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatási hatósága úgy gondolja, hogy a, mi nem akarjuk túl sok információval bombázni a fogyasztót. A jelzálók, tranzakciók jellege is olyan, hogy itt néhány kulcsfontosságú kérdésre, elvre kell összpontosítani, úgyhogy azt is jónak tartom, hogy a raportőr itt egy kicsit be akarja szűkíteni a fókuszt. És ami pedig a visszafizetést illeti, én azt gondolom, hogy az, ami a bizottsági javaslatban szerepel, az elfogadható. Tehát általánosságban, elnök úr, fontos, hogy ne tegyünk semmit, hogy korlátozzuk a hitelellátást, ez különösen fontos most az európai gazdaság növekedése szempontjából. Remélem, hogy gondol erre a bizottság, amikor a javaslatait kidolgozza. Köszönöm Lechner úrnak és a többi árnyék jelentés felelősnek az együttműködést ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének és az árnyék jelentések felelőseinek. Nagyon hasznos és nagyon nagy szakértelemről tanúskodó hozzászólásokat hallottunk. Weiler asszony kívánt szólni, van még valaki? Most Weiler asszonynak adom meg a szót, majd a bizottság képviselője, és utána Lechner úr következik. Weiler asszony először. Csak néhány kérdésem lenne, ugyanis nem vagyok szakértő a témában. Vannak gondjaim azonban azzal az érveléssel, amelyet itt is hallhattunk. Mi szerint például a hirdetés nem a megfelelő eszköz arra, hogy felvilágosítsuk az érdekelteket. Ezzel egyet tudok érteni, de nem tudom ma a korábbi irányelvek hogyan szabályozták ezt, csak szeretném azt, hogy a fogyasztók, a hitelfelvevőket aztán másutt megfelelően tájékoztassák. Bevezettük ezt a pénzügyi termékeknél, a különböző biztosításoknál. Lehetne ott is jobb a helyzet, de azért már működik. Belátom azt is, hogy a televízión keresztül történő felvilágosítás nyilván nem a megfelelő médiumon keresztül történik, de a tájékoztatásra azért valamilyen módon szükség van. És ezzel elérkeztem a második kérdéshez. Az összes tapasztalat, beleértve a rossz tapasztalatokat is, amelyet az elmúlt tíz évben szereztünk részint Spanyolországgal, kapcsolatosan ezeket figyelembe veszi-e a bizottság, levonta a tanulságokat belőle, és levonjuk mi e mi a tanulságokat belőle, annak érdekében, hogy a bajba jutott embereket valamilyen módon kivonjuk a rendszerből. Teljes mértékben ez nyilván nem működik, mert hát nyilván mindenkinek megvan a maga akarata, de azért tegyük meg egy új jogszabályjal azt, amit meg lehet tenni, ez számomra nagyon fontos. És egy utolsó pont, szeretném ön megdicsérni e tekintetben Lechner úr, mert úgy gondolom, hogy a parlament jogaira megfelelő mértékben rámutat ez a dosszié, és ez nagyon fontos, és itt támogatásunkról biztosíthatom önt. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor hadd kérjem meg a bizottságot, hogy röviden kommentálja az elhangzottakat. Weiler asszony is jelezte, hogy nagyon érdekelnének bennünket a felhatalmazásos delegált aktusok a korábbi esetekben a saját eljárásunkat alkalmaztuk, elutasítottuk a javaslatokat. Na kérem, akkor próbáljon 5 percben nyilatkozni, mert aztán vissza kellene, hogy adjam a szót Lechner úrnak. Pali úr másodszor, én már ma délután köszönöm szépen Elnök úr, megéri, franciául fog beszélni. Öt és fél pontról szeretnék beszámolni. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak. Az információkért, magyarázatokért nagyon érdekesek voltak, és a bizottság természetesen nagyon odafigyel a parlamenti képviselők minden észrevételére. Az első dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy a bizottság látja, hogy Lechner úr jelentéséhez egy sor olyan módosítót nyújtottak be, mi szerint eh, a javaslatunkat össze kell eh, hangolni a eh, fogyasztási hitelek szabályozásával. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a jelzálók hitelekre vonatkozó javaslat alapvetően már is a fogyasztási hitel irányelv struktúráját követi, például a hirdetések korlátozásával, aztán a szabvány tájékoztatási kötelezettségekkel, összehasonlíthatósági kötelességgel, illetve a fizetőképesség vizsgálat kötelezettségével a hitelező számára. a CCD-nél is ugyanezek vannak, mint ugye a fogyasztási hitel irányelvnél Egyébként a fogyasztási hitel irányel fogalmai is szerepelnek itt ebben a szabályzási javaslatban. Ugyanakkor a, a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződések azért különlegesek, és különbséget kell tenni. Le kell vonni a következtetéseket a pénzügyi válságból, és külön oda kell figyelni arra, hogy a hitelnyújtás egészséges alapokon történjen és ebből a szempontból a fizető képességi előírások szigorúbbak kell, hogy legyenek, mint a fogyasztási italak esetében és a hitel megtagadása alapvető eszköze a felelős hozzáállásnak akkor, amikor, amikor a szabványtájékoztatást megadják, pontosabb információkat kell nyújtani a fél kérdés, amiről beszélnénk, az azzal kapcsolatos, hogy a német fordításban vannak fordítási problémák, az angol fordítás kevésbé tér el a fogyasztási hitelszabályozástól, úgyhogy itt a jogásznyelvészeknek át kell majd nézniük ezt a fordítást. A 25-33-ig terjedő módosítók kizárnának bizonyos területeket. A bizottság szerint azonban ez nem szüksége. 933 terjedő módosítók a CCD kizárásokat szeretnék látni itt is, pedig azok nem vonatkoznak erre a területre. A harmadik dolog a szerződéskötés előtti tájékoztatásra vonatkozik. Szerintünk nem kell külön differenciálni az általános tájékoztatás és a személyre szabott oktatás között. A 9.1-es cikk az általános tájékoztatást írja elő, a hitelezők különböző termékeiről vagy a közvetítő által a bizottság jóvá hagyta 2001 márciusi közleményében a magatartási kódexet, így a tájékoztatás eh, nem kell, hogy a szeki eh, előírásokhoz igazodjon a fogyasztási hitelek alapján. A kettes cikk egy eh, szabvány tájékoztatási nyomtatványt ír elő, és a kettes mellékletben ez szerepel is. Tehát nincs a CCD irányelvvel ellentétben tájékoztatási lista vagy jegyzék az irányelv szövegében. Négyes pont Lechner úr előadó és árnyék előadók is említették az irányelv harmonizációját, a 90-es módosító teljes harmonizációt kér. Persze ideálisan jó lenne ez, de azért tudni kell, hogy sosem szükséges a teljes harmonizáció, mert nem is hasznos. A jelzálog piac különbözik tagállamonként. Az ingatlanpiac és a finanszírozás is, úgyhogy ahhoz, hogy hatékony legyen egy európai jogszabály, célzottnak kell lennie, és az európai szinten mozgásteret kell hagynunk a tagállamoknak, amikor az indokolt. A korai visszafizetés esetében, ami ugye kényes kérdés, így gondolkodunk. Sokat vitáztunk erről a bizottságon belül is. Viszont a szerződés előtti tájékoztatás mindenképpen maximálisan harmonizálandó ötös pont. Sok delegált aktus vetődik fel, 42-es, 50-es módosítók, közvetítők oktatása például, vagy a THM kiszámítás módja egy sor területen lesz szükség delegált aktusokra, de nem az a célja ezeknek, hogy mi megfosszuk a tanácsot vagy a parlamentet a jogszabályalkotás lehetőségétől, hanem az, hogy a piac állandóan változik, a szakmai gyakorlat is változik, és így például a THM kiszámítása is változik. A hitelközvetítők szakmai felelősségbiztosításáról is beszéltünk. Pillanatnyilag nem rendelkezünk megfelelő információval ahhoz, hogy ebbe belemenjünk mármint ebbe a vitába. Itt az ötödik pontnál megállnék, van egy hatodik pont is, a bizottság szerint nem szabad, hogy a javaslatnak negatív kihatása legyen a piacon nyújtott hitelek volumenjét tekintve. Ez aránytalan hatás lenne ugyanis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Pali úr, nagyon világosak voltak ezek a válaszok, és nagyon hasznosak, előre mutatnak. Lechner úrnak visszadom a szót, hogy szegezze a vitát, és még egyszer mondanám, hogy a Gazdaság és Monetáris Szakbizottsággal mi meg kell beszélni, a jelenlegi menetrendhez képest több időt szeretnénk. Lechner úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Szeretném megköszönni a bizottságnak és a kollégáknak a hozzászólásokat. Nekem is azért felül kell majd vizsgálnom a hozzászólások alapján egy-két dolgot. Összességében azt látom azonban, hogy nagyjából sikerült eltalálnom a megfelelő irányt a javaslataimmal. A szocialista kolléga már elment. Nagyon jónak tartom, hogy az ekonban is tevékenykedik egy időben, és tekintettel arra is, amit a bizottság mondott, elmondanám, hogy természetesen tisztában vagyok a, azzal, hogy a jelzálók hitel és a fogyasztói hitel között vannak különbségek, Adott esetben lehetnek tartalmi eltérések, de legyen szó a hitelképességről, vagy más általánosabb elemekről. Itt nincsenek strukturális különbségek a kettő hitelfajta között, ezért a két megfogalmazás lehet azonos esetenként, és mivel a fogyasztói hitel irányelv nagy részt kötelező erejű, ezért adott esetben a tagállamoknak két külön jogszabályrezsimet kellene bevezetnie, ezt meg kell vizsgálni, mert szerintem erre nincs szükség. Váler asszonyra reagálnék röviden. Természetesen senki sem várja el, hogy a reklámban tájékoztassanak, illetve felhívják a figyelmet a veszélyre. Mindenki tudja, hogy itt egy tökéletes szenáriót írnak mindig le a reklámokban. A bizottság szerint a 9-es cikkben a szükséges információkat kell közel, közölni, és úgy gondolom, hogy ez nincs ellentmondásban azzal, hogy a jelzálók hitel esetében a hitelintézeteknek standardizált információs lapokat kell ö, használniuk, amelyek révén mindenki előzetesen informálódhat. Időre van szükség, magyarázatokra van szükség, és nagyon fontos a hitelképességi vizsgálat. Ez az egyik olyan pont, amely néhány tagállamra való tekintettel nagyon fontos, ahol ugyanis hiteleket adnak hitelképességi vizsgálat nélkül. Ami Fox urat illeti a 18-as cikkel kapcsolatosan, most Fox úr, úgy látom nincs már itt. Minden esetre Én úgy gondolom, hogy ő félreértette a dolgokat. Fontos, hogy világos legyen a kompenzáció vagy kártérítés a kamatkiesés esetében. Tehát ez nem a szerződésre vonatkozik, hanem a kamatkiesésre. Ma reggel hosszabb beszélgetést folytattam Sánchez Prezédo kollégával, nagyon kellemes hangulatban, majd meglátjuk, hogy hogy megy dolog, a dolog tovább meg kell várnunk a szavazást. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és biztos vagyok benne, hogy jó eredményre tudjuk, jó eredményt tudunk elérni közösen. Good. Okay, well, thank you all very much indeed. And... Hát mindenkinek nagyon köszönjük, és nagyon örülök, hogy e fontos ügyben megindult a munka. Tudom, hogy Lechner úr nagyon gondos vezetést fog biztosítani ez a munkához, és meg fogjuk beszélni a menetrendet, a határidőket is. Térjünk át az utolsó hivatalos jelentésünkre ma este. A jogi szakbizottság részére véleményt készítünk. Az egyes gazdátlan vagy árva művek engedélyezett felhasználásáról szóló irányelvhez. Rajtóban Fendegánzt, Rural képviselők, Fox képviselő, árnyékelentéstevők, Menders úr az előadó, és Margot Freulinger asszony itt van a bizottságtól. Tudjuk, hogy ő nagy barátja a mesőpiaci Szakbizottságnak már sokszor járt itt. Margo, szeretettel üdvözöljük itt a szakbizottságban. Tony Menders esetleg ismertetnie a véleménytervezetét. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak Barbarának a 65. Eh, születésnaphoz. Ennek nem sok köze van persze a gazdátlan művekhez, de mégis. Ő nem árva mű, nem, nem, nem gazdátlan, nem árva, de mégis kívánjunk neki boldog születésnapot. Néhány évet már foglalkoztam ezekkel a gazdátlan művekkel. Mik is ezek a művek? Fontos tudni, hogy miről van szó. Olyan művek, amelyeknek a jog tulajdonosait nem lehet beazonosítani, vagy nem találják őket, és közkincsé teszik őket. Ugye, amikor ismeretlen a szerző, akkor nehéz engedélyezni a jogok használatát. Bizonyos kivételek vannak, szkennelés, megőrzés céljából, de például nem lehet digitálisan, az interneten tenni, nem kereskedelmi célra sem, ilyen műveket, ugye jogbiztonságot próbálunk kialakítani, múzeumok, könyvtárak számára, úgyhogy én támogatom is ezt a javaslatot. A szerzői jog irányelvben van egy rés, egy kiskapu, a belső piaci torzulhat, ezzel a javaslattal a bizottság a könyvtáraknak, levéltáraknak, iskoláknak, lehetővé kívánja tenni, hogy belső piaci szolgáltatás nyújtsanak, vagyis online közé tegyék az árva műveket. A bizottság a nemzeti megoldások kölcsönös elismerését javasolja. Három-négy tagállam már ismeri a gazdátlan művek elismerésének rendszerét, európaivá tennénk ezt, kölcsönös elismerés könnyebb megoldás lenne. A bizottság utal az USA-ban működő Google könyv alapítványra is. Szerintem ki kell használnunk a lehetőséget arra, hogy a jövőbeli felhasználók számára és a jogtulajdonosok számára kielégítően megoldjuk a problémát. Én üdvözlöm a javaslatot, azért 15 módosítót benyújtottam, mert jogászként mindig úgy gondolom, hogy a javaslatokon lehet javítani, és remélem, hogy ebben tudnak majd támogatni. Szeretném hangsúlyozni a szellemi tulajdonjog különleges fontosságát, ugyanis így tudjuk védeni a, az alkotóipart. Egyes kollégák persze gondolom nem értenek ezzel egyet, de szerintem nagyon fontos, hogy legyen eszközünk arra, hogy az európai kulturális örökséget védjük. Erről szól az első módosító. Aztán amikor valaki bejelenti, hogy ő a jogok tulajdonosa, akkor alaposan ki kell vizsgálni a kérdést, némi módosítóim lennének itt, és például jó hiszemű, de észszerű vizsgálatot kell végezni a közérdek szem előtt tartásával. Előttem is felvetődő dilemma, hogy mi van, hogyha egyszerre több tagállamban is közzétették. Ugye ez elképzelhető, erre is kell megoldást találni. Aztán a mm, jogok tulajdonosai, 12-es, 14-es módosító, amikor igényt nyújtanak be a jogaikra, akkor nem csak az első közététel tagállamában, hanem bármelyik tagállamban lehetőséget kell erre biztosítani. És megfelelő díjazásban kell részesülniük, amikor, amikor ugye kiadtak már egy művet adatbázis, interoperábilis kell, hogy legyen. hiszen akkor könnyebb megtalálni, hogy ki a jogok tulajdonosa egy másik országban. Tehát fontos az interoperabilitás. Hozzátenném még, hogy a meglévő és a jövőbeli megállapodásokra is kell, hogy vonatkozzon, hiszen ez az értelme egy jogszabálynak. Aztán lássuk csak tagállamok kezelhetik a meghosszabbított kollektív engedélyeket, stb. Tehát a tagállamok ezt az opciót, ezt a jogot fenntarthatják maguknak. A tervezetet egyébként már körbe küldtem, és hát nagyon szívesen meghallgatom a kollégák véleményét, hogy jó véleményt készíthessünk a júri részére. Elnök, köszönöm szépen, akkor nézzük, hogy mi a véleménye a kollégáknak. Rajtogasszony! Děkuji. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy teljes mértékben támogatom ezt a tervezetet, és örülök, hogy ezt elkészítette a bizottság. Jó lenne, ha jogszabály gyorsan és zöggenőmentesen átmenne. Fontos, hogy a digitális könyvtár versenyképes legyen. Egyelőre kullogunk a Google Box projekt után. És a legfontosabb kérdések. 300 ezer ilyen művel szembesülünk, és a kérdés az 200 ezer filmmel, hogy hogyan lehet mindezt feldolgozni, különösen az európai szempontból is. Az utolsó módosítóra is kitérnék, amelyet a hármas cikkel kapcsolatban terjesztett elő a vélemény előadója. Ez inkább a 778A ahol a tagállamról van szó, amelyik biztosítja az ellenszolgáltatást, és nem a könyvtárosok. Tehát ezt a kérdést valahogy meg kell tudni oldani. Biztosítani kell a megfelelő nyelvi hozzáférést, és minden esetben beleértve a különböző neveket, címeket, a különböző műalkotások címét, és az, hogy a nemzeti adatbázisok interoperabilitása biztosított legyen különbözőek a nemzeti regiszterek létre kellene hozni, ezt meg kellene, fel kellene mérni a jelenlegi helyzetet, meg kell nézni, kik a jogtulajdonosok, centralizálni kellene ezt az adatbázist, vagy legalábbis a, az összeköttetést biztosítani, ugyanis nagyon bolond dolog lenne, hogyha a jövőben is ugyanaz lenne a helyzet, mint például a kereskedelmi jegyzékekkel kapcsolatban, ahol az interoperabilitás 27 tagállam regisztere között kell, hogy biztosított legyen. Miért ne legyen egy egységes rendszerünk eleve a kezdetektől fogva? Úgyhogy ezt kellene eh, kiterjeszteni az intézmények széles listájára, tehát a digitalizáció így módon történhetne meg, és a horizontális megközelítés is fontos lenne, különbségtétel nélkül ne legyen fragmentáció ezen a területen, és ki kellene terjeszteni a szabályozást a hangfelvételre, a fényképekre és az egyéni műalkotásokra. Ez egy nagyon komplex kérdés, és éppen ezért itt lassítani kellene a jogszabály kidolgozását, hogy alaposak legyünk. Meg kell nézni a változásokat, hogy a határnyitás miket eredményezett. Nagyon sok tagállamban, és itt nem értek egyet a raportővel, ugyanis sok minden Európában született meg, de lehet, hogy megjelent valamilyen harmadik országban, vagy egy más európai országban, az Egyesült Királyságban. A könyvek nagy részét Indiában nyomják, 40%-át. Tehát nem tudom, hogy korlátozni lehessen ennek a, ezt a jogot. Én az irányelv használatára, használatát, hatáját illetően ezt is figyelembe kell venni. Pontosabban kell megvizsgálni a díjakat, a nyílt könyvtárak használatának a díját. A hetedik cikkben meg kell határozni a világos jogi formát, hogy ez tényleg a szerzői jog része. Ugye a tanácsban erről szólt a vita. És részt kell vennünk a nemzetközi vitában is, amely erről a kérdésről folyik. Meg kell nézni a nemzetközi szerződés tervezetet, amelynek a témája a szerzői jog, és hogy ez hogyan vonatkozzon a könyvtárakra, amelyeket az IFA készít elő. Tehát ezek a problémák jelen vannak, és a hármas cikkel kapcsolatos módosító kapcsán is felmerül és szeretném hallani a magyarázatát annak, hogy a jelentés készítője mire gondol a 7-8a pontban, amikor azt mondja, hogy a felelősség a tagállamnál marad. Nem tudom, érdekes lenne, és érdekes lesz a vita a többi árnyék jelentés felelőssel, és örömmel várom a bizottság további javaslatait. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Biztos vagyok benne, hogy Menders úr ezt figyelembe fogja venni. Pendegárt asszonyé a szó. Köszönöm szépen én is a szót, elnök úr, és köszönöm ezt a bemutatót. Azt hiszem, hogy meg kell nézni, eh, hogy a jogtulajdonos lenne a megfelelő terminus, nem pedig a szerző a szövegben és a digitális eh, kutatás esetében nem szükséges eh, korlátozni, ahogyan ez a hármas cikkben jelenleg sugalja, azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a jelenlegi szabályozás mit tartalmaz, és jó lenne, hogyha ez az irányelv úgy tudná betölteni a célját, hogy ne kelljen a többieket módosítani. És a jogtulajdonosokat, ahogyan Menders úr is említette, meg kell, hogy jelenjenek, illetve a közérdeket is képviselni kell. Fox úr a következő, aki szót kért. Vagy Engstrom. Fox úr, köszönöm szépen. Én megpróbálok még rövidebb lenni, mint az előttem szóló. Köszönöm én is Menders úrnak a munkáját, és teljes mértékben támogatom a véleményét. A szerzői jog nagyon fontos. Elősegíti az innovációt, a befektetést a kreatív ágazatokban. Ez incentívákat biztosít, és ezt megfelelően kell díjazni. Ha ezt nem tesszük, akkor csökkenhet az új kreatív output mennyisége, úgyhogy ez az európai gazdaság növekedése szempontjából is meghatározó. Fontos figyelembe venni a digitális valóságot, és meg kell nézni, hogy milyen a hozzáférés egyrészt, másrészt, hogy hogyan tudjuk javadalmazni a szerzőt. Gondolom, hogy a gazdátlan művek esetében sok esetben ilyen monopolista, monopolista hozzáállás figyelhető meg, és nem szabad ezt az egyensúlyt felborítani a hozzáférés és a javadalmazás között. Persze a tagállamoknak van lehetőségük további intézkedéseket hozni, ha úgy gondolják, hogy erre szükség van, tehát például kereskedelmi célokra, ha használják a gazdátlan műveket bizonyos esetekben, és akkor is meg kell nézni ennek a szabályozását alkalmazását, az opcionális használat, amikor kiterjesztjük a, a különböző társaságokra, akik a szerződíjat fizetik. Ezekre is kiterjesztjük a gazdátlan művekkel kapcsolatos rendelkezéseket. A 15-ös módosító itt előírja, hogy ezt itt megfelelő kutatómunkát, feltárási munkát kell végezni, és meg kell nézni, hogy mi lesz a vége ennek a folyamatnak, mi lesz a státusza a, gazdaság, a gazdátlan műveknek. Ezek technikai kérdések. Elnök úr, én abba is hagyom, és köszönöm, és én is örömmel várom az együttműködést Manders úrral. Köszönöm szépen, Fox úr és akkor most nem tudom, hogy engstrom úr is árnyék jelentős készítő a zöldek számára, igen? Nem, vagy most igen. Köszönöm szépen. Hát, szóval tényleg nem olvastam ezt a véleményt, úgyhogy valószínűleg nem vettem észre az e-mailben. Hát, a bizottság javaslata, szóval őszintén szólva, nem sok köze van a belső piaci bizottsághoz szerintem, mert ez egy nagyon explicit, hogy ez egy nem kereskedelmi mm, kérdés, mert sok esetben a közszolgálati televízióról van szó. Én azt reméltem volna, hogy olyan javaslatot kapunk, amely a kereskedelmi használatot is lehetővé teszi, dokumentum, filmkészítők, ha történelmi képeket kívánnak használni a forgatásra, az ilyen dolgokat és ezek nagyon értékesek kulturális szempontból, és ez lehet, hogy gazdaságilag is értékes, hogyha, mint például a filmesek esetében, vagy más alkotók esetében, hogy használják azt a gazdag ö, hátteret, azt az örökséget, ami Európában megvan. A hatályt illetően ez kár, hogy ez erre nem terjed ki. Amit Mendes úr mondott az adatbázisokkal kapcsolatban, egyetértek. Nincs értelme Szóval kell, hogy legyen adatbázis, ez nagyon fontos, és ez legyen hasonló vagy azonos mindenütt, ez nagyon-nagyon lényeges kérdés. Rojtova asszony is kiemelte, hogy semmit nem szól a tervezet a finanszírozásról, ez igaz? amikor közgyűjtemények, múzeumok jelennek meg, akkor nekik igazán nincs pénzük. A gyakorlatban ezt nehéz megvalósítani, szóval, hogyha itt új tartalmakat kívánnak, akkor most nem fogják vissza a lélegzetüket, tehát biztos, hogy ugye a nem kereskedelmi tevékenység engedélyezett a gazdátlan művekkel kapcsolatban, és a könyvtárak szerintem nem rendelkeznek hatalmas forrásokkal. Értem, amit Fox úr mondott, a kereskedelmi felhasználással kapcsolatban. Hogyha valaki szerződést köt, és aztán megjelenik a jog tulajdonos, akkor ezzel foglalkozni kell, mert különben még ha digitalizálunk is valamit, de hogyha bármikor valami váratlan helyzet állhat elő, és annak nincs meg a jogi alapja a megoldás számára, akkor az sok problémát vethet fel. Hát elnézést kérek, hogy nem olvastam el a véleményt, de örömmel várom, hogy megtehessem. És ennek sok köze nincs a belső piachoz, véleményem szerint. Igen, egyéb hozzászólás van-e? Hát, ha nincs, akkor köszönjük szépen a az előadónak és az árnyék jelentés felelősöknek, és akkor most megadom a szót a bizottság képviselőinek egy rövid hozzászólás erejéig, és utána majd a raportőr összefoglalja az elhangzottakat. Én is köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a bizottság tagjainak a hozzászólásait a bizottság bátorítva érzi magát ez a, ebben a vitában, ahogyan ez tegnap is így volt a Kulturális Bizottságban, és így volt ez a Juri bizottságban, és nagyon nagyra értékeljük azt, hogy a javaslatot általánosságban támogatják, és hogy az Európai Parlament úgy tűnik osztja az elemzésünket, hogy előre kell lépni, haladni kell gyorsan, hogy ezt a joghézagot megszüntessük, és hogy azokat a kincseket, amelyekkel rendelkezünk az európai archívumokban, könyvtárakban, azokat elérhetővé tegyük a kutatók, a diákok és az általános nagy közönség számára. Ahogyan Mendes úr is elmondta, minden bizottsági javaslatot lehet jobbá tenni, és hát most valóban nagyon sok érdekes javaslat hangzott el a képviselők részéről ma is, amit a raportőr javasolt, vagy az árnyék raportőrök. Nem fogok mindegyikre kitérni, meg fogjuk őket vizsgálni a továbbiakban és csak néhány kérdéssel kapcsolatban vetni, mondanék néhány gondolatot. Rojtove asszony és néhányan felvetették a hatály kérdését, amely a nyomtatott művekre korlátozódik, és eh, hogy a, az archívumok, a mm, filmörökséggel foglalkozó intézmények. Nos, jó lenne, érdekes lenne, hogyha megoldást találnánk az egyéni eh, fényképek esetében is, amelyek ugye nem megjelenhetnek különböző tartalmakban, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon bonyolultá tenné a javaslatot, és ez e, valóban lelassítaná a jogszabályalkotási e, folyamatot, sőt, akár ki is e, siklik a folyamat esetleg, hogyha a hatályt így módon kiterjesztjük. Egy másik kérdés, ez is a hatályt érinti, ez a kereskedelmi célú felhasználás. Hogy most lenne érdeklődés az iránt, hogy ugye bizonyos típusú kereskedelmi célú felhasználást engedélyezünk, de hát akkor az egy másik javaslat lenne. A mi javaslatunk nagyon egyirányú, ugye a könyvtáraknak megfelelő kutatást kell elvégezniük, és akkor használhatják a munkát mindenféle fizetés nélkül, anélkül, hogy pénzt kelljene megtakarítani, hogy ha feltűnik a jogtulajdonos. Tehát éppen ezért nincs itt kereskedelmi felhasználás, mert ez nem lenne fair az egyensúlyt, amikor megnézzük a jogtulajdonos tulajdonosok érdekeit is. De amit lehetővé tesz az irányelvtervezet, az az, hogy a tagállamok foglalkozzanak a e, saját kontextusokban ezzel a kérdéssel, nézzék meg a kereskedelmi felhasználást. És fontos látni azt is, hogy mi az, amit megenged az irányelv, még pedig a PPP megoldásokat a könyvtárak és a kereskedelmi szereplők között. Igaz, Engström úr és Rojtova asszony, hogy a könyvtároknak nincs pénzük és még most kevesebb pénzük is van, mint egyébként a pénzügyi válság idején. És éppen ezért, amit meg akarunk ő engedni, megfelelő kutatást követően, hogy ellenszolgáltatás nélkül használhassák ezeket a műveket, és hogy partneri kapcsolatokat kössenek kereskedelmi szereplőkkel, és ők segít segítenek nekik a digitalizációban. És ezek a kereskedelmi szereplők, mint a Google például, érdekeltek ebben azért, mert ez lehetővé teszi számukra, hogy összekapcsolják mindezt a könyvtárban, de azonban nem állhatnak versenyben a közkönyvtárakkal, hogy a teljes anyagot elérhetővé tegyék mindenféle ellenszolgáltatás nélkül ingyenesen. Még egy kérdés, amely azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ezt tovább kell gondolni, ez az adatbázis kérdése. Ez is felmerült több hozzászólásban. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne a tisztességes kutatást egyszerűsíteni és jogilag biztonságosá tenni. Akkor, hogyha van egy belső hálózat az adatbázisok között, és minden adatbázis inter operábilis, és össze vannak egymással kapcsolva, hát akkor még mindig felmerül a fordítás kérdése, mert igaz, hogy a, né, a név az teljesen másképp íródik az egyik nyelven, mint a másikon, és az adott mű címe is teljesen különböző lehet az egyes nyelveken a fordítás eredményeképpen. És a bizottság figyelembe fogja ezt venni, tovább gondolkozik ezen a kérdésen, és megnézzük, hogyan végzünk egy megvalósíthatósági tanulmányt, hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Egy másik kérdés, egyben az utolsó. Teljesen világos, hogyha a jogtulajdonos feltűnik, akkor lehetőséget kell, hogy kapjon, hogy válasszon, hogy most akkor mit akar. Azt akarja, hogy a könyvtár használja tovább a művét, vagy pedig bármilyen oknál fogva ezt le akarja állítani. Nem gondoljuk, hogy gyakran elő fog ez fordulni, de foglalkozni kell a lehetőséggel. És azt gondoljuk, hogy az, ami most a javaslatban szerepel, az a jó megoldás, de hát hajlandóak vagyunk a technikai részleteket javítani. Köszönöm a figyelmüket. Mi is köszönjük a hasznos hozzászólását és a konstruktív hozzáállását a mi vélemény tervezetünkhöz, akkor Menders kollégát kérdezem, hogy összekívánja elfoglalni az elhangzottakat, de bocsánat, mert Abánszki úr is szót kért még, a, illetve a lengyes, lengyel elnökség képviselője korábban is kellett volna köszöntenem, elnézést kérek. Úgyhogy van itt egy nagyon jó iránymutatás. Nem tudom, hogy kíván-e szólni néhány szót, mielőtt befejezzük a vitát erről, a kérdésről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kedves üdvözlő szavait is, néhány megjegyzést, ha megengednek a tanács nevében. Mi egyetértünk azzal, hogy sürgős lépésekre van szükség a gazdátlan művek problémájának megoldására. Sok kérdés felmerült ma ezzel kapcsolatban, ezek a tanácsban is megjelentek az illetékes munkacsoportban, és mi osztjuk azokat az aggodalmakat, amelyek elhangzottak. Mi most a kompromisszumos szövegen dolgozunk az elnökségben, és ez néhány önök által felvetett aggodalommal is foglalkozik majd. Mi egyetértünk a raportőrrel, Manders úrral abban, hogy a szerdői jogvédelme az meghatározó jelentőségű a kreatív iparak ágak számára, úgyhogy nagyon óvatosan kell cselekednünk, amikor egy ilyen jogszabályt dolgozunk ki, vagy valamilyen mechanizmust, amely lehetővé teszi a a művek használatát, illetve a jogtulajdonos engedélye nélküli használatot. Úgyhogy itt szükség van bizonyos véd záradékokra is ebben az ügyben. És most ezt elemezzük éppen, és gondolkozunk ezen, de hát örömmel várjuk a véleményét a bizottságoknak. Köszönöm. Rendben van. Akkor most Mendes úr, hogy van-e valamilyen ellentmondás itt az elhangzottak között. Hát már nagyon sok választ kaptunk a bizottság képviselőjétől a kérdésekre. Rojtove asszony egy felvetése maradt ki. Az 5 a ami a felelősséget, a liability-t tárgyalja. Hát az elgondolás az, hogy ugye a tagállamnál van a jogi alap, hogy a felhasználó, aki ezt ugye használja, a jogtulajdonos, ha a jogtulajdonos ismert, akkor ha megfelelő kutatás folyik a tagállamon belül, de a felhasználónak aztán figyeznie, fizetnie kell, hogyha a jogtulajdonos ismert. De ezt mi át fogjuk fogalmazni, hogy világosabb legyen. A többi felvetéssel kapcsolatban önnek ott van az az talán a menetrend, nem? Vagy nálam van? Hát akkor remélem, kedves kollégák, hogy, hogy lesz konstruktív javaslatuk. Sok módosító érkezik majd, és most, hogy meghallgattam a megjegyzéseiket, ez néhány héten belül biztos, hogy megérkezik majd. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és akkor ő október 26-a a módosítók benyújtásának a, a tár ideje, és azt hiszem, hogy a jogi bizottság is ő szavaz majd erről, a novemberben lesz ez a szavazás, és biztos, hogy e, erről megfelelő tájékoztatást kapunk. Köszönöm a hozzászólásokat és még van egy napi rendi pontunk, de én azt a döntést hozom, hogy ezt majd eljutatjuk önöknek, és elolvashatják szabad idejükben, és azt gondolom, hogy most még négy perccel előbb be tudjuk fejezni és akkor most le is zárom a mai ülést, de emlékeztetem arra, hogy holnap kilenckor folytatjuk a munkát, és Bilán úr véleményével kezdünk, ez a belső piaci harmonizációs ö, hivatal ö, ö, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal való megbízása utána szavazunk 11-re jó lenne befejezni és el utána találkozhatunk. Weiler asszonyjal, és ö, ö, azt hiszem, hogy ö, ugye ö, utána még némi ö, ellátás is lesz, ö, most pedig bezárom az ülést, tehát holnap lesz, ha jól gondolom, egy kis fogadás is.